Good afternoon, colleagues. Um... Kedves kollégák, amennyiben gondolják, elkezdhetjük a mai ülésünket, napirend elfogadva. Dánul nincs sajnos tolmácsolás, gélnyelven és uh, horvátul sincsen. Ezután nézzük a koordinátorok ajánlásait és a jelentéstevők kinevezéseit. Véleményekről van szó, IGA képviselő az FDD-től, ő kapta az EU-ratom rendeletnek a módosítását. Ez az egyetlen ajánlás, amit a mai napra kaptunk, és ezt minden bizonyal elfogadjuk. Ezzel hármas pontunk következik. Itt van velünk a DG Home főigazgatója, a múlt héten nagyon érdekes vitákra került sor, egy szóbeli kérdés a jurodákkal kapcsolatban volt a fő téma, és a múlt heti alapvető kérdések felvetése az adatbázisokkal kapcsolatva, az interoperabilitás adatbázisok között. Ezek nagyon alapvető kérdések, legalábbis a mi parlamenti képviselőink számára, valamint azt is előirányoztuk, hogy itt majd ezt sokkal mélyebben meg fogjuk vitatni. Úgyhogy örülünk, hogy itt van a főigazgató úr, és kérem, hogy a magas szintű munkacsoport munkáját mutassa be az információs rendszerek interoperabilitásának kérdéséből. Ezt a munkacsoportot egyébként Rúte úr kezdte, vagy kezdeményezte, akkor, amikor az intelligensebb információs rendszerek határvédelmi szerepéről, illetve az interoperabilitás kérdéséről esett szó a június 10-i tanácsülésem. Nagyon sok alcsoport valósult meg ebben a kérdésben, és én azt hiszem, hogy itt rendkívül érzékeny témák merültek fel. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság a jelenlegi rendszert hajlandó felülvizsgálni, megvizsgálni azt, hogy hol vannak a hézagok. Bizonyítanunk kell, illetve biztosítanunk kell azt, hogy minden joghézagot találjunk megoldást, mint ahogyan erről a múlt héten is szó esett. Sajnos nem lehet mindenki ma itt, mert Brüsszben van a zöld frakció, ez sajnálatos, ezért elnézést kérek. Sajnos a hétfőkkel ez a helyzet, hogy nem mindig tud itt lenni mindenki, de azért látom, hogy sok parlamenti képviselő érkezett meg. Esetleg talán még megéri várni néhány percet. Önnek adom a szót, és várjuk a prezentációt. Köszönöm szépen! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra az, hogy itt lehetek, mint mindig nagy örömömre szolgál. Én azt hiszem, hogy most először nagyon különböző témában fogunk eszmét cserélni, mint amiről általában beszélni szoktunk. Megpróbálok egy áttekintést adni a magas szintű munkacsoport munkájáról, amelynek nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál, hogy elnöke lehetek. Egyébként nem a bizottság hozta létre ezt a munkacsoportot, illetve hogy a bizottság hozta létre ezt a munkacsoportot, és én elnökölöm. A munkacsoport célja, hogy hozzá tudjunk járulni egy újfajta stratégiai vízió kialakításához, a határvédelem, biztonság kérdésére vonatkozó adatok hatékonyabb kezelésével kapcsolatban, és hogy megtaláljuk azokat a megoldásokat, amelyek révén javítani tudjuk a helyzetet. Az Európai Bizottság kommunikációja, a magas szintű munkacsoport bejelentési, létrehozásának bejelentésével párhuzamosan azt gondoltuk, hogy 5-6-an vesznek majd ebbe részt, de végül is rengetegen mutattak érdeklődést, és végül is elég sokan vagyunk, tagállamok is küldtek képviselőket, megfigyelőket ebbe a munkacsoportba. Itt vannak az ügynökségek részéről is az illetékes személyek, a Europol, az EU Visa, a Frontex részéről, de a Eurojust is képviselteti magát, valamint azt is biztosítottuk, hogy az Európai Parlamentnek ez a mostani szakbizottsága is részt tudjon venni a munkánkban a titkárság munkatársai megfigyelőként vesznek részt a magas szintű csoport munkájában, és ezért aztán a múlt héten azt is kértem, hogy az adatvédelmi biztos is képviseltesse magát ebben a formációban, tehát nagyon széles körű a tagságunk. Azért gondolta az Európai Bizottság, hogy ennek a munkacsoportnak a felállítása szükséges, mert nagyon sokan mondták, hogy az adatkezelésünk Európai Uniós szinten kicsit elavult, újfajta megközelítésre, szemléletre van szükség az egész rendszer felépítését illetően, annak érdekében, hogy a terrorista veszélyeknek jobban meg tudjunk felelni, és nagyon sok kritika érte a hatékonyságunkat, a működés hatékonyságát, az információ csere hatékonyságát mind a tagállamok között, mind pedig az ügynökségek között, a rendvédelmi szervek és a határvédelmi szervek között is. Éppen ezért ezt a munkacsoportot a következő meggondolás vezérli. Először is és gondolom, hogy ezzel egyetértenek, hogy az információ rendszerek egymást ki kellene egészítsék. El kellene kerülni az átfedéseket, és amennyiben vannak ilyen átfedések, azokat meg kellene szüntetni, ugyanakkor a hézagokat viszont be kellene töltenünk. Meg kellene találnunk először is ezeket a gyenge pontokat. Egyfajta moduláris megközelítésre van szükség a technológiai fejlesztések teljes körű felhasználása révén, a privát szférához való jog biztosítása mellett, és amikor ezeket az információs rendszereket megvizsgáljuk, akkor nagyon fontos, hogy biztosítani tudjuk az alapjogok teljes mértékű tiszteletben tartását, mind az Európai Unió tagállamainak állampolgárai, tehát az európai állampolgárok számára, és e felett, vagy emellett az információs rendszereket interoperabilissá kell tennünk, amennyiben ez szükséges és megvalósítható. És mindenképpen az egyik célunk az az, hogy létrehozzuk azokat a feltételeket, amelyek révén a keresés egyszerűbbé válik a jelenleginél ebben a rendszerben. Az én feladatom az, hogy most arról tájékoztassak, hogy hogyan is áll a helyzet ebben a munkacsoportban. Nos, hát itt egy picikét szeretném elmondani azt, hogy az egész munkacsoport munkájának a legelején tartunk még csak, és remélem, hogy a következő munkacsoporti ülés után már egy picit többet tudok majd mondani, több információval tudok szolgálni. Julian King is ellátogat hozzánk, azt hiszem november 8-án, és őt is nagyon érdekli ennek a munkacsoportnak a munkája, tehát majd minden bizonyal tájékoztatást tudok nyújtani arról is, hogy ő hogyan vélekedik erről a helyzetről. Ev mellett viszont fontos azt is látni, hogy jelenleg a magas szintű munkacsoport és annak alcsoportjainak munkája megpróbál arra összpontosítani, hogy hogyan lehet megtalálni, azonosítani a jelenlegi rendszereket, hogyan lehet optimalizálni. ebben a jelenlegi konfigurációban azt is kimondhatjuk, hogy vannak nehézségek, a teljes implementációt, tehát ezt nem mondhatjuk, hogy ez megfelelőképpen működne, lesznek szabálysértési eljárások is, és megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy pontosan mi is történik, hol vannak a hiányosságok. Ebben a kontextusban azt is el szerettem volna mondani, hogy alapvetően három meglévő rendszerről, rendszerről beszélhetünk, talán négyről. A DRS az egyik ilyen, a DSIS és a Eurodac, de először is azon próbálunk egyezkedni, hogy hogyan lehet a Eurodacot megváltoztatni, egy entry-exit rendszerrel kiegészíteni azt, és elképzelhető az is, hogy nem is olyan soká az ITS-ról e is, valamint egyfajta európai esztáról fogunk beszélni. Nos, hogyha most meg akarjuk vizsgálni a jelenlegi helyzeteket, és a rendszerek felhasználását, illetve nem felhasználását, akkor először a hiányosságokat kell feltérképeznünk és összehasonlítanunk más meglévő rendszerekkel ezeket. Három alcsoportot hoztunk létre, az egyik a meglévő rendszert vizsgálja, egy másik az új rendszerekre összpontosít, és aztán van egy harmadik munkacsoportunk, amely az interoperabilitást tűzte ki célul, valamint ezek az alcsoportok a magas szintű munkacsoportnak folyamatosan tájékoztatást küldenek, és a rendszerek interoperabilitását tekintve az alcsoportban már nagyon érdekes vitákra került sor az információs rendszerek egymáshoz való kapcsolódásának kérdéséről, valamint az univerzális üzenetformátumok, a biometrikus adatok kérdése. Ezzel kapcsolatban nagyon sok vita valósult meg és magasabb szintre szeretnénk emelni az együttműködést, és ugyanakkor mindezt úgy, hogy tiszteletben tartjuk az alapjogokat. Én remélem, hogy decemberben már többet fogok tudni erről mondani, és akkor már talán egy ilyen átmeneti vagy közbenső jelentést adhatok majd le a magas szintű munkacsoport munkájáról. Minden esetre az a célunk, hogy tavaszra véglegesítsük a jelentésünket, és ezen az alapon esetleg már a jövőre vonatkozó, a jogalkotási javaslatokra vonatkozó ajánlásainkról is beszélhetünk, hiszen az eu kapcsolatban is vannak jogalkotási javaslatok folyamatban, és a végső jelentés a magas szintű munkacsoport részéről ezt is figyelembe fogja venni. Ahogyan elmondtam, most elég sok minden van folyamatban, és engem nagyon érdekel az önök véleménye is, az önök kérdései. Remélem, hogy néhány kérdésre majd választ tudok adni. És az is világos, hogy az eredmények megtárgyalását majd folyamatosan fogjuk nyomon követni. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Matthias. Felvázoltad a csoport célkitűzéseit, reméljük, hogy később majd visszatérhetünk még erre, és meghallgathatunk politikai vonatkozású kérdéseket is. Meghallgatjuk most a kollégákat, jelentkezési sorrendben. Kolgyó úr következik először. Ő volt a SZISZ 2 témájában az előadó korában. Köszönöm elnök úr, Rut úr, köszönöm, hogy eljött és ismertette ezt a témát. Volna néhány kérdésem. Először is a múlt héten a SZISZ felügyeleti csoport elnöke azt mondta a szakbizottságunknak, hogy a csoport nem volt része, nem képezi részét a magas szintű csoportnak. Tekintettel arra, hogy milyen egyértelmű szakértelemmel és operatív ismeretekkel rendelkezik, a kérdésem a következő volna, és ez elég egyszerű. Miért nem tartoznak a magas szintű csoporthoz másodszorban, ami az interoperabilitást és a Single Search Interface-t illeti, ezek két, itt két különböző dologról van szó, de legalább ugyanarra az aggályra tudnak reagálni, elő tudják mozdítani azt, hogy a létező rendszereket hatékonyabban használjuk fel. A július 20-ai ülésen a létező rendszerekkel foglalkozó alcsoportban elhangzott, hogy a legtöbb tagállam már eleve használt egy ilyen egy egyszeri keresésre szolgáló interfészt. Az önvéleménye szerint költséghatékonyabb, gyorsabb, és talán az adatvédelmi szabályokat jobban tiszteletben tartaná, hogyha ezt uniós szinten is alkalmaznánk? És a harmadik kérdésem a következő. Ugyanezen az ülésen elhangzott, hogy a nem EU állampolgárokra vonatkozó keresésekre nem kerül sor. Tudna erről további részletekkel szolgálni, és végül a SZIS-2-vel kapcsolatban aggasztónak találom, hogy öt tagállam esetében kerül sor a legtöbb, a, a riasztások több mint a felére. Nem vagyok biztos, de a vízuminformációs rendszerre kapcsolatos adatok 70-90%-át ugyanezen tagállamok szolgáltatják. Erre van valamilyen magyarázat, hogy miért állt elő ez a helyzet? A SZISZ kettő esetében hamarosan elkészül a félidei felmérés, amit követően, ami után egy értékelésre kerül sor. Hogyan illeszkedik ebbe a javaslatba a magas szintű csoport munkája, vagy egyáltalán kapcsolódik-e hozzá? Köszönöm szépen, Depré úr! Ah, Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, Rüt úr, ezt a tájékoztatást, amely nyilván valóan alapvető, hiszen jelenleg jött létre csak éppen ez a csoport, amire nagyon is nagy szükség van. Talán kicsit hamarabb, sőt jóval hamarabb kellett volna ezt létrehozni, itt a szakbizottságunkban számosan, több ízben már kiemeltük, mennyire fontos az interoperabilitás az egyes rendszerek között. Ami az ütemtervet illeti, ugye lesz egy első jelentés decemberben, mondotta ön, de vannak-e már javaslatok, amelyek elemzéstárgyát képezik itt a szakbizottságunkban, amiket már be is nyújtottak. Ugye itt az eurodakra is gondolok, a belépés-kilépés rendszerre, és van itt egy interoperabilitási probléma a két rendszer között, csak egy példát felemlítve. Tehát az önök csoportjának szerintem egyfajta vészhelyzeti fokozatot is létre kellene hozni, tehát szerintem módosítani kellene a későbbiekben a javaslatokat, hogyha a várt hatás nem jön létre egy adott jogszabály esetében. És itt van az Eurodac, illetve a beléptetési-kiléptetési rendszer, a harmadik országok állampolgárai részére, ellenőrzés, új lenyomat, ugye az EU határoin be vagy kilépés esetén. Hogyha ezek a személyek nem hagyják el elég gyorsan az EU területét, akkor illegálisan tartózkodónak minősülnek, és az Eurodak javaslatban a bizottság azt mondta, hogy a tagállamok kötelessége volt az illegális személyekre vonatkozó adatokat átadni. És nincs interoperabilitás a be- és kiléptetési rendszer és az Eurodac rendszer között? Akkor ez mire jó ez az egész, ez a kérdésem? Mit tesznek az Eurodakkal akkor? Ez egyfajta könyvtár lesz csupán? Az illegális személyek könyvtára, az ő adataikat tartalmazó könyvtár? Mi a haszna mindennek? Hogyha nincs szükséges interoperabilitás, amire gyorsan szükség lenne. Ezt gyorsan meg kellene vizsgálni ezeket a javaslatokat, hiszen ezek már benyújtásra kerültek, elfogadási szakaszban vannak. A kérdésem tehát, hogy miért nincsenek prioritások mindannak a fényében, amit most elmondtam. Zipper képviselő. Köszönöm szépen és köszönöm Rütő úrnak is, hogy a meghívásunknak eleget tett, és gyorsan eljött hozzánk, hogy tájékoztatást adjon. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Kolgyó kolléga már utalt arra, hogy az adatvédelmi csoport, SIS adatvédelmi csoport úgy tűnik nem tagja a magas szintű csoportnak. Említette, hogy most már nagyon sokan vannak a magas szintű csoportban. Kik ezek? Milyen szakértőkről van szó? Nem a nevük érdekel, hanem az, hogy milyen szakterülettel foglalkoznak, illetve hogyan tükröződik ez hogyan kapcsolódik ez az ön által említett alcsoportokhoz, mi azok, milyen azoknak az összetétele, milyen fajta szakértelem folyik ezen csoportokban. Mi pedig az alcsoportokat illeti, még egy kiegészítő kérdésem is volna. Említette, hogy egyfelől az átfedéseket szeretnék elkerülni a különböző adatok gyűjtése között, ugyanakkor a hiányosságokra is szeretnének felfigyelni. A kérdés, amely felmerül bennem az, hogyha az alcsoportok a létező rendszerekről egyeztetnek, és eh, még a hiányosságokat, illetve az átfedéseket is szeretnék felderíteni, hogy beszélhetünk már új rendszerekről, amikor még nem is tudjuk, hogy melyek az átfedések, vagy adott esetben a hiányosságok. És egy ilyen esetben természetesen a technikai kérdésekről, illetve az interoperabilitásról sem feltétlenül beszélhetünk. Tehát érdekelne, hogy ezek a csoportok mennyiben végeznek párhuzamos munkát, illetve működik-e az információ megosztása a csoportok között. Az interoperabilitás kapcsán felmerül egy másik kérdés is, hogyan értelmezendő ez. Itt különböző adatbázisokról van szó, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy ezek kiegészítik egymást, vagy a feladatuk inkább az, hogy összekapcsolódjanak, úgy, hogy egy rendőrségi tisztviselő vagy valaki más különböző adatbázisokhoz hozzáférhet, és lesznek-e korlátozások a hozzáférés során. Itt pedig felmerül egy technikai kérdés is, egyáltalán össze lehet-e kapcsolni ezeket a különböző adatbázisokat a nyelvek szempontjából, fel lehet-e használni ezen adatokat, és ha az a szándék, hogy azok, akik például jelenleg csak a SZISZ-hez férnek hozzá, jövőben hozzáférést kapnak az Eurodakhoz és más adatbankokhoz is? Egyáltalán mi történik azon elvekkel, amelyekről csak a közelmúltban döntöttünk, nevezetesen, hogy takarékosak akarunk lenni az adatokkal, és célra vezető adatokat szeretnénk. Pont ezt hagytuk jóvá a csomagban. Ha azonban most megnyitom az adatbázist mindenki előtt, akkor azt hiszem, minden bizonyal ez egy problémát jelenthet. És egy további probléma az interoperabilitás kapcsán, emlékeztetnék arra, hogy milyen nehézségekbe ütköztünk, amikor a SIS vagy a VIS rendszert technikailag kezelhetővé akartuk tenni. Ezeket a problémákat hogyan kívánjuk megoldani, ha további adatbankokat is felépítenénk, hogy néznek ki egy, egy globális rendszer? Vannak erre vonatkozó ismeretek. És az utolsó kérdésem említette, hogy tavasszal készül egy jelentés. Tekintettel arra, hogy számos kérdés nyitott még mm, a megközelítés vagy az átfedések terén, ez egyfajta köztes jelentés lesz, vagy inkább egy lezáró jelentés, amely konkrét javaslatokat hivatott megfogalmazni. Egyáltalán konkrétan mit tartalmaz majd ez a jelentés, hogy ebből következtetéseket tudjunk levonni a jelenlegi, illetve az esetleges új adatbázisokra vonatkozóan. Köszönöm. Intfeld képviselő. Köszönöm, elnök úr. Elméletileg ebben támogatom azt, hogy összekapcsoljuk az adatbázisokat, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyekre szükségünk van ahhoz, hogy az állampolgárok biztonságban élhessenek. Ugyanakkor volna néhány kérdésem. Az első címzetje igazából nem Rüte úr, hanem saját magunk. Nem hiszem, hogy amiről itt beszélünk, az egy administratív vagy technikai gyakorlat. Itt egy politikai folyamatról, egy politikai gyakorlatról van szó, úgyhogy felmerül velem a kérdés, eh, hol is vagyunk most, miért bízzuk ezt a feladatot köztisztviselőkre, akik zárt ajtó mögött eh, dolgoznak. Holott itt nagy politikai oldalai kérdésekről van szó, amelyek az állampolgárok életét eh, valamilyen módon érintik. Nem hiszem tehát, hogy mindezt pusztán technikai kérdésként kezelhetnénk. Más anyagoknál elkövettük már ezt a hibát, éppen ezért véleményem szerint ezt egy magasabb politikai szintre kellene helyeznünk. Ez a mi felelősségünk. Rüte urat hallgatva még mindig nem egyértelmű számomra, hogy egyáltalán mit is akarnak összekapcsolni. Említett számos adatbázist, de nem egyértelmű számomra, hogy melyiket akarják melyikhez kapcsolni az európai adatbázisokat, vagy a nemzeti adatbázisoknak mi lesz a helye. Említette még a múlt héten a nemzeti adatbázisokat a Schengeni határellenőrzési kódex felülvizsgálatával összefüggésben. Nem tudom, hogy hogyan akarják ezt felhasználni a kereső interfészt eh, hogyan akarják felhasználni, hogyan kapcsolódik mindez egy európai adatbázishoz, hiszen hangsúlyoznám, itt eh, megint csak nem egy technikai kérdésről van szó. Az interoperabilitás egy technikai probléma, de az igazi problémánk az, hogy az adatbázisokat nem töltötték fel megfelelően, nem megfelelő használatuk, és nem is eh, konzultáljuk ezeket megfelelően említette Kolgyó eh, úr is, hogy lehet az, hogy csak néhány tagállam esetében merül fel a legsöbb, legtöbb találat. Ha a világ összes adatbázisát összekapcsoljuk, de az információ még sincs ott, mert nem helyezték oda, vagy nem keresik megfelelően ezt az információt, akkor mi az értelme annak, hogy az összes adatbázist összekapcsoljuk? Végül úgy gondolom, hogy egy kicsit körültekintőbbnek kellene lennünk, amikor a technológiában ilyen vakon megbízunk, hiszen a technológia csak egy eszköz, nem lesz tőle biztonságosabb a világunk, főleg ha nem használjuk megfelelő módon is. Végül elmondanám, hogy az a benyomásom, hogy szeptember 11 után az Egyesült Államok létrehozott egy új szlogent, a totális technológiai információt. Ez számomra egy kicsit ijesztő. Számomra ez nem úgy tűnik, mintha ettől jobb lenne a világ bárki számára. De az a benyomásom, hogy ez az egész gyakorlat a totális információkra való utaltság felé vezetne bennünket. Köszönöm, Loresten képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm, Rüte úr, ezt a tájékoztatást. Tisztában vagyok azzal, hogy ez csak előzetes információ, de azért számítok a végleges jelentésre. A kérdésem annak mentén lenne, amit korábban már elmondtak. Szofintvel, Veldel teljes mértékben egyetértek. Itt nem csak, hogy technikailag bonyolult kérdésekről van szó, hanem egyáltalán a hatáskör, a hatalom, illetve ennek felhasználása és az e felett gyakorlott ellenőrzés is mérvadó. Ezzel összefüggésben az első kérdésem a következő lenne. Mikor folytatjuk a gyakorlati jellegű munkát már most dolgoznak egyfajta jogalkotási anyagon, amiről majd egyeztethetnénk, megvizsgálhatnánk, hogy a szabályok az adatvédelmi alapelvekkel összhangban vannak-e. Hiszen jó tudni, hogy minden bizonyal ezeket követni kívánják, de hát az ördög, mint mindig, most is a részletekben rejlik. Ezért szeretnénk valami konkrétat készhez kapni, amiről, amiről beszélhetnénk itt. Említette az interoperabilitás problémáját, ami valóban egy bonyolult kérdéskör. most nem a nagy adatbázisokról szeretnék beszélni, de mi a helyzet például a nemzeti adatbázisok és az európai szintű adatbázisok közti interoperabilitással? Egy olyan országból származom, ahol valóban jó az ellenőrzés és szigorúan, szigorú ellenőrzésnek van alávetve a nemzeti adatbázisok használata, komoly szankciókat alkalmaznak, hanem jogosult célból használják fel a rendőri tisztviselők az adatbázisokat, hanem például személyes okokból. De mi a helyzet más tagállamokban? kaphatnánk némi áttekintést a jelentésben esetleg arról, hogy mi a helyzet más tagállamokban, ahol vannak ilyen nemzeti adatbázisok. És melyek itt a hiányosságok? Hiszen hazámban is hallottam arról, hogy az eltérések annyira nagyok, hogy igazából több probléma merülhet fel, mint, mint amennyi megoldásunk van. Ezért talán jó lenne egyfajta új megközelítést. És mi a helyzet például a metaadatok harmonizációjával a nemzetközi adatbázisokban és a nagy európai adatbázissal? Az összekapcsolás technikai értelemben véve is egy óriási munka. Ki végzi ezt el? Van egyfajta közbeszerzési pályázat? Kit bízunk meg ezzel a munkával, ezzel a feladattal? Vannak magánvállalatok, vagy, vagy ki az, aki ezt a munkát elvégzi? És hogyan alakul ez az egész folyamat? Az önök csoportja például végeze vagy egyfajta szisztémikus elemzést, illetve kidolgozza-e a feltételeket, amelyek alapján majd az eredmények megfelelnek az elvárásoknak. Tehát hogyan is néz ki mindez? És az utolsó kérdésem azzal kapcsolatos, hogy említette, hogy a magánélethez való jogot tisztelben tartják, ez számunkra is fontos, de tudná erről részletesebben tájékoztatni? Mit terveznek? Van egyfajta tervük. Mire gondol konkrétan, amikor ezt az alapelvet említi? még akkor is, hogyha nincs határban még minden rendelkezés, de mit terveznek. Köszönöm szépen, végezetül pedig Ana Gómez, és szeretném megkérdezni, hogy jelentkezette még valaki. Ana Gómez következik. Thank you. Köszönöm szépen. Örülök, hogy eljött hozzánk, és a következő kérdésem lenne. Amikor az interoperabilitásról esik szó, akkor ön nem csak az adatbázisokhoz való hozzáférésről beszél, hanem arról is, hogy a berendezések is interoperábilisak legyenek. Vajon a magas szintű munkacsoport megvizsgálja-e azt, hogy ez a tagállamokon belül megvalósul-e egyáltalán a különböző rendvédelmi szervek között, illetve a határvédelmi szervek között? A kérdésem a következő lenne. A kiberbiztonság mennyire áll az önök vizsgálatainak központjában, hiszen ez nagyon nagy problémát jelenthet. És egy harmadik kérdésem is lenne. Ön interoperabilitásról beszélt, adatcseréről, de vajon ez magába foglalja-e azt, hogy a korrupció és a szervezett bűnözés be, úgymond behozatala az Európai Unióba, a különböző feltételek mellett teszik ezt meg az Európai Unió különböző tagállamaiba. Itt gyakorlatilag fe, meg lehet vásárolni ezek, ezeken a módszereken keresztül az állampolgárságot. Tehát, hogy ezt megvizsgálják-e. És aztán végül az ETIAS említi ön. De a PNR adatok alapvetően a polgári repülésre nem alkalmazható. Mi történik akkor, hogyha valaki magánrepülővel utazik, bizonyos esetekben ezt láthattuk, nos hát ő rájuk nem látszik, ő rájuk nem vonatkozik a PNR adatkezelés. Ki az, aki őket vizsgálja, ki az, aki őket ellenőrzi? Van-e ezzel kapcsolatos adat? Köszönöm, Szofi, nagyon röviden. Csak rövid kérdésem lenne. Ön elképzelhető, hogy beszélt erről, de nem vagyok benne biztos, hogy jól értettem, hogy hogyan is működik az önök magas szintű munkacsoportjának működési feltételei. Én szeretnék egy olyan listát, amelyen azok a cégek szerepelnek, amelyekkel felvették a kapcsolatot a technikai kérdések tisztázása érdekében, illetve hogy melyek azok a cégek, amelyekkel a jövőben felkívánják venni a kapcsolatot. Ön ugye arról beszélt, hogy majd tavasszal véglegesítik a jelentésüket, de erről kérem, hogy egy kicsit részletesebben beszéljem. Megpróbálok néhány kérdésre választ adni, és amennyiben én nem tudom a választ, akkor remélem, hogy majd azt később el tudom küldeni. Ami a legutóbbi kérdéseket illeti, Nos, hát jelenleg a bizottságban megvizsgáljuk az értékeléseket, tehát lesz egy ilyen lista. Minden esetre még a konzultációs rendszerünkkel át kell futtatnunk ezt a kérdést. És egyébként a kockázat elemzés is már megvan. általánosabb értelemben gyakorlatilag minden kérdés rámutatott arra, hogy mennyire fontos volt az, hogy felállítottuk ezt a magas szintű munkacsoportot. Sokkal jobb lett volna ténylegesen, hogyha korábban megvalósul ez a kezdeményezés. Valóban már hosszú évek óta különböző informatikai rendszerekben dolgoztunk, A Libe szakbizottságban is sokszor felmerült ez a kérdés, és jelenleg választ próbálok nyújtani Intfeld asszony utolsó kérdésére is. Egyelőre semmilyen céggel nem vettük fel a kapcsolatot, az eu használjuk a technikai háttér biztosításához, Most az, hogy ők esetleg mástól kértek-e segítséget ehhez, vagy sem, azt nem tudom, de itt egy tagállami és Európai Uniós szervezetek közötti projektről van szó. Egyelőre megpróbáljuk az információinkat össze egy, becsatornázni és megpróbálunk egy hatékonyabb megoldást kidolgozni. Ezen keresztül el is jutunk ahhoz a kérdéshez, hogy lesz majd valószínűleg egy félidős jelentésünk is november elején, illetve decemberben, és a végső jelentésünk az majd áprilisban vagy májusban várható. Nem tudok ígéretet tenni arra vonatkozólag, hogy ezek a jelentések majd minden kérdésre választ fognak nyújtani. Valószínűleg tovább kell folytatnunk a célzott megközelítést. Minden esetre az biztos, hogy jobb később, mint soha. És ezen felül pedig azt is el szeretném mondani, hogy például az észt rendszer számomra nagy hatást gyakorolt, ugyanis megvalósul az interoperabilitás, az interkonnexió, és ugyanakkor egy nagyon, szintű, nagyon magas szintű adatvédelem is. Azt is láthatjuk, hogy amikor mondjuk Észország és Finnország közötti együttműködést megvalósítják, itt már sokkal nehezebb a helyzet, mert tulajdonképpen Észtországban nagyon biztonságos a rendszer, azzal kapcsolatban, hogy ki használja föl, milyen célra használja föl az adott adatokat, ugyanakkor sokkal több adathoz hozzá lehet férni, nem kell kérvényezni ezt, hiszen adatbankok vannak. Coelho úr kérdésére az a válaszom, hogy a tagállamok vesznek részt a munkacsoportban, és éppen ezért az SIS koordinációs csoport képviselteti magát, de lehet, hogy ez nincs így, és ez hibás információ volt, de elméletileg az volt a mögöttes gondolat, hogy majd a tagállamok küldenek szakértőket ebbe a munkacsoportba. Inteveld asszony, vagy talán valaki más a politikai dimenziókra is rákérdezett. Nos, hát itt van egy úti tervünk a holland elnökség részéről. Ezt a miniszterek kérték. és majd megvizsgáljuk a munkacsoportban ennek egy különleges vetületét is. Minden esetre az áll a dolog mögött, hogy a munkacsoport, mint olyan, nem politikai szervezet, elképzelhető, hogy lesz erre szükség később valamilyen stádiumban majd, de az biztos, hogyha ezt nem kezdjük meg ezt a munkát minél hamarabb, akkor sokkal rosszabb lesz a helyzet. Valószínűleg nem volt valami kimerítő a válaszaim sora, de az egységes kereső rendszer alapvetően minden tagállamban létezik, de ez 28 különböző rendszert jelent, amelyek nem kompatibilisak egymással, és nem feltétlenül úgy építették fel őket, hogy az európai adatbankokhoz is be lehessen őket csatlakoztatni. Tehát ezen el kellene majd gondolkodnunk, nem a jelenlegi helyzetet kell figyelembe venni, hanem inkább azt, hogy a jövőben mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt meg tudjuk valósítani, egységesíteni tudjuk valószínűleg az év végére már ezzel kapcsolatban részletesebb információkkal tudok szolgálni. Igen, Depré úr, furcsa a helyzet, ez igaz, hiszen Egyrészt ugye jogalkotási anyagon is dolgozunk, amellett pedig itt van a magas szintű munkacsoport. Májusban várható majd a végső jelentésünk, de már most is meg kell, figyelembe kell vennünk a folyamatban lévő tárgyalásokat, és valójában a következő munkacsoporti ülésünkön, amely november végén lesz, meg kell vizsgálnunk az új rendszereket is, hogy akár az eurodakkal kapcsolatos tárgyalások, akár az entry-exit rendszerek tekintetében, vagy pedig, ahogyan már a munkacsoportban beszéltünk is róla, a lehetséges jövőbeli struktúrák tekintetében figyelembe kell venni mindezeket az elemeket, hogy novemberre ezeket be tudjuk építeni a félidős jelentésünkbe. Az al csoportok magukat kisebb, tehát ők, ők magukat állították össze, ugyanazok a személyek dolgoznak ezekben is, mint a nagy munkacsoportban, az összetétele a munkacsoportnak, ami a tagállamok szintjét illeti, ezeknek a képviselőit. Ez olyan kicsit össze-vissza képet mutat. Vannak nagyon magas szintű személyek, akik részt vesznek ebben a munkában, de vannak olyanok is, akik csak szakértői szinten csatlakoztak be. Tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy eléggé nyitottak voltunk a részvétel tekintetében, és reméljük, hogy a lehető legpozitívabb kimenetele lehet majd ennek a munkának, de nincsen egy ilyen profil meghatározásunk, hogy főigazgató szintű vagy államtitkári szintű képviseletet írunk elő, tehát ezért nagyon összetett és különböző a képviseleti szint. Ami pedig az alcsoportokat illeti, az ottani munka végül is majd úgyis átkerül a fő munkacsoportba, vagy a magas szintű munkacsoportba, egyfajta plenáris ülés keretében, és természetesen, hogy megpróbáljuk korlátozni a célokat is, és nem szeretnénk kettős adatkezelést. Tehát ezt mindenképpen elkívánjuk kerülni. Ami az ütemtervet illeti ezzel kapcsolatban mindent elmondtam, félidős jelentés erről is, politikai kérdések. Én azt gondolom, Intveld asszony, hogy az egyik legfontosabb gondolat, amire ön világított rá, és Julian King is majd erről beszélni fog, hogy az implementációra kell odafigyelnünk. Biztosítanunk kell, hogy ne csak tehát hogy a döntéseink kellőképpen megalapozottak legyenek, és ebből a szempontból eléggé politikai természetű gyakorlattá válik majd ez az egész. Minden bizonyal a következő hónapok során odafigyelünk arra, hogy ki az, aki végül is a PNR adatokat implementálja. Hmm, mit jelent valójában mindez? Mi, mi van mögötte? önnek jogalkotóként, amikor egyszer valahogy eldöntöttek valamit, az az önök szerepe, hogy aztán ezt meg is valósítsuk. Az én feladatom viszont az, hogy amennyiben megszületik egy jogszabály, akkor azt alkalmazzuk. De természetesen sokat vitázhatunk erről. Ami a jogalkotási szintet illeti, nem gondolom, hogy újra fel kellene fedeznünk az adatvédelmet. Ez már megvan. Ami viszont szükséges, az az, hogy az EULISA szerepéről elgondolkozzunk, az erre vonatkozó rendelet reformjáról, módosításáról, a jogi a eszközök kérdését kell megvizsgálnunk, hol vannak átfedések, hol vannak implementációs problémák vagy joghézagok. Nos, hát ezen keresztül majd látjuk azt, hogy hogyan néz ki jelenleg a helyzet, és ugyanakkor jó néhány új javaslatot is meg lehet majd vitatni, akár jogalkotói szinten is, és vissza lehet utána hozni majd ide erre a szintre is a vitát. Megpróbáltam az interoperabilitással, illetve a Single Search Interface-szel kapcsolatos kérdésre is választ adni. Kiberbiztonság. Valóban ez egy nagyon fontos téma, arra vonatkozólag, hogy ezek a rendszerek ezek ne legyenek sebezhetőek, és ugyanakkor elképzelhető az is, hogy a biztonsági uniós task force is foglalkozik majd ezzel a témával, tehát egyfajta horizontális megközelítést fogunk alkalmazni. Aztán itt vannak ugye az aranyvízum programok. Önök is tudják, hogy ez tagállami hatáskörbe tartozik. Természetesen van ennek biztonsági vetülete is, ezt meg kell vizsgálnunk ebből a szempontból, de alapvetően, amikor vízumpolitikáról beszélünk, akkor Schengenről van szó. Más kontextusban lehet, hogy ennél tovább is lehet menni. Ami pedig a magánrepülőgépekre vonatkozó PNR adatokat illeti, én nem is tudom, hogy ezt megvizsgáltam-e már ezt a kérdést, hogy az API adatokat nem kell -e ugyanúgy rendelkezésre bocsátani ezzel kapcsolatban. Elnézést, Loris asszony szeretett volna még hozzászólni, de a vendégünk kint vár. Sajnálom, már jut. Van egy vendégünk, aki türelmesen vár kint a terem előtt. Julian King jön 8-án, szintén majd reagál ezekre a kérdésekre. Elnézést, hogy ilyen rövidre kellett fogni a választ. Nyilván megint csak látja, hogy milyen komolyan foglalkozunk ezzel a kérdéssel, Matthias, és várjuk a biztos válaszát, illetve a további reakciókat. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tisztelt kollégák, tehát visszatérünk majd még ezekre a kérdésekre, és még egyszer köszönöm Önöknek az eszmecserét. Most pedig áttérnénk a negyedik napirendi pontra. Kérném a vendégünket, hogy fáradjon ide. Addig is kifejteném, tisztelt kollégák, hogy a koordinátorok, elnézést, hogy megvárakoztattam, a kollégák egy eszmecsere véget meghívták Jacques Toubont, az állampolgári jogok francia biztosát, és ma az a megtiszteltetésért bennünket, hogy fogadhatjuk. Korábban igazságügyi miniszter volt Franciaországban, Tubon úr a francia köztársaság jogait védi. 2018 júliusáig foglalkozik a gyermekek jogainak védelmével is, illetve a diszkrimináció ellenes magas szintű bizottságban is dolgozik. Számos területtel foglalkozik, nem szeretnék ezeken most végig futni, hiszen tudom, hogy ön beszélni fog nekünk a, ezekről a kérdésekről is, hiszen ezek fontosak a munkája, illetve a mi munkánk szempontjából is. Természetesen az unióbeli alapvető jogok a Libe szakbizottság érdeklődésének terében állnak, most pedig megadnám a szót Tubon úrnak, és még egyszer köszönöm, hogy eljött ma hozzánk. Parancsoljon önni a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, hölgyeim és uraim, képviselők és hölgyek, köszönöm, hogy fogadnak itt ma. Nagyon örülök, hogy ismételten egy másik pozícióban ellátogathatok az Európai Parlamentbe, ahol is nagy örömmel végeztem képviselői munkámat 2015-ben Párizsban. Fogadtuk a Libeszak Bizottság tisztviselőinek csoportját, és nagyon érdekes eszmecserére került ott sor. Azóta úgy gondoljuk, hogy ez egy jó gyakorlat számunkra és a parlamenti képviselők számára egyaránt, hogy eszmecserét folytathatunk olyan kérdésekről, amelyeket a Libe szakbizottság tárgyal, és amelyek emberi ö, jogokkal kapcsolatos biztosként a mi hatáskörünkbe tartoznak. Moraes elnök úr röviden elmondotta, hogy mit is tesz az emberi jogvédő, mi a feladata. Egy hasonlat, amely sokak szemre érthető lehet, mi egyfajta ombudsmani tevékenységet folytatunk. Olyan ombudsman ez, amely valós hatáskörökkel rendelkezik, és erkölcsiekkel is ezen felül, ahogyan ez hagyományosan is fennelt az ombudsmanok esetében. A munkánk valójában abban áll, hogy folyamatosan megpróbáljuk elérni az egyenlőség céljét, már ami a joghoz való hozzáférést illeti, különösen a közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ahol ugye a jog alkalmazásra kerül. Az alapvető jogokra építünk, az alapvető szabadságjogokra, a nemzeti jogot alkalmazzuk, az alkotmányban meggyökerezett jogot, de természetesen a közösségi, az uniós jogot is, illetve az Európa Tanács által meghatározott jogot, illetve az Európai Emberi Jogi Egyezményben meggyökeresztetett jogot, és persze az alapvető jogok kártáját is használjuk. Számos hatáskörünk van, ebből csak néhányat, illetve egyet említek meg, amely különleges megjegyzéseket alkathatunk igazságszolgáltatási esetek kapcsán, hogyha alapvető jog megsértését tapasztaljuk, diszkriminációt az emb- gyermekek joga esetében, vagy a biztonsági erők magatartási kódexének megsértését, hogyha például egy rendőrségi alkalmazott, vagy biztonsági szolgált alkalmazottja megsérti ezt a magatartási kódexet. Mi? Tehát az igazságszolgáltatás részére olyan ajánlásokat fogalmazunk meg, amit mindenki használt, minden fél, és több száz, több mint száz esetben meg is történt ez már a tavalyi évben. Ez nagyon hatékony eljárás, mert ez egy teljes mértékben független igazságügyi szemszögből világítja meg az adott esetet. És ennek úr, illetve a Libes tagjai tudhatják, hogy az emberi jogokkal foglalkozó ombudsman szemszöge is bizonyosan értékes lehet ilyen esetekben. Mielőtt természetesen válaszolnék valamennyi kérdésükre, három témakörről szeretnék szólni. Az első az országon Franciaország helyzettel, illetve sok más országban kialakult helyzet sajnálatos módon. Ez pedig az a jogi helyzet, amely a terrorista merényletek következménye, amelyek sújtottak minket, különösen Franciaországot több ízben is, sajnálatos módon 2015 kezdete óta. Tehát ebben az ügyben a klasszikus dialektikát tapasztalhatjuk meg az Európai Emberi Jogi Bíróság is foglalkozott ezzel Strasbourgban, egyfajta Egyensúlyt kell itt találni a biztonságra irányuló legitim igények között. Ugye ez ahhoz vezet, hogy a hatóságok megerősödnek, különösen a közigazgatási hatóságok, a rendőrség, illetve azok, amelyek a titkosszolgálattal foglalkoznak, a bűncselekmények felderítésével és szankcionálásával, és másrésztről pedig ezen igényeket össze kell egyeztetni az alapvető jogok tiszteletben tartására irányuló igényel. Ugye a magánélethez való jog az egyik ilyen, a nagy vívmányai ezek az európai demokráciának két vagy háromszáz éve. Ebből a szempontból az emberi jogokkal foglalkozó ombudsman két 2015 óta. Ugye itt régi jogszabályok működtek, 55-ös jogszabály például. Ugye itt a vészhelyzet kihirdetésére irányultak ezek a bizonyos jogszabályok, bizonyos intézkedésekkel, amelyeket normális időkben úgymond nem lehet meghozni. Csak egy példa. Például házkutatásokat lehet folytatni, otthoni házkutatásokat éjszaka bizonyos személyek esetében, hogyha egy hatóság, például egy prefektus, prefektúra dönt erről, és nem úgy, mint ahogy ez normális esetekben történik, amikor is egy bíró, egy független bíró hozhat egy ilyen jellegű döntést. Ez csupán egy példa, de például lehet administratív fogvatartást is elrendelni, különleges esetekben és a többi. A vészhelyzeti állapotot már háromszor kihirdették országunkban. Most egy július 21-i törvény alapján 6 hónapra lehet ezt kihirdetni, tehát 2017. január 21-ig legalább. Aztán talán meg lesz újítva ez a vészhelyzeti állapot, talán nem. Most nem akarok itt részletekbe bocsájtkozni, de az a kritika hangzott el, hogy itt a rendkívüli állapotot összekeverjük, tehát ez egy átmeneti állapot, amikor megerősítjük a biztonsági intézkedéseket, ugye a biztonság javára, hogy ezt összekeverjük az általánosan alkalmazott joggal. Tehát a rendkívüli állapot egyfajta állandó állapottá válik ennek következtében. Persze csak ez egy rend, rövid időre lehetséges az alapvető jogok tiszteletben tartása. Ugye ebben az esetben némire korlátozódik a, az állandó jogérvényesüléshez képest. Tehát ez az jogállamiság korlátozása ez nem elfogadható, hiszen ez egy visszalépést jelentene ahhoz képest, ami például Franciaországban kialakult a köztársasági elvek mentén. Ennyit akarok tehát általánosságban elmondani erről a témáról, és ombudsmanként természetesen nyomon követtem részleteiben a vészhelyzeti állapot alkalmazását. 82 ilyen panaszt kaptam olyan személyek részéről, akiknél házkutatást tartottak, és az lehetővé tette számomra, hogy eljárásokat fogalmazzak meg. Ezeket egyébként követtek is a július 21-i törvény esetében, például a kötelező jegyzőkönyvkészítést illetően, a házkutatást követően, vagy elnök úr, itt a gyermekekről is szó volt, amikor például a gyermekek jelenlétében folytatnak le házkutatást, hogy hogyan kell a gyermekeket kezelni. Párizsi ö, ö, prefektusban egyébként ö, meg is valósították ezeket az ajánlásaimat, ha például ezen műveteket követően anyagi károk alakulnak ki, akkor könnyebben lehet kártalanítani az érintetteket, ezt is megfogalmaztam egy ajánlásban, és az új törvényben is megjelenik ez az ajánlásom. A második pont, elnök úr, meg hívott ö, minket, és akkor beszéltünk a migránsok helyzetéről, és például az egyik városban kialakult helyzetről, ugye a Petkeli tartományról van szó, Kálé városában kialakult helyzetről. Ez az a város, amely legközelebb van a brit partokhoz, 30 kilométerre van a brit partoktól a Lamas a francia oldalán. És ugye itt vannak ezek a kompok, amelyek Angliába közlekednek, és persze itt a Lamastaton alatti alagútról is szó van, ugye a kamionok, autók, a, melyek ugye most nagyon könnyen átkelnek a Lamas alatt az alagútnak köszönhetően. Önök tudják, hogy Kaléban Már évek óta migránsok tartózkodnak nagy tömegben, akik nagyon sok helyről jöttek, sok afgán, sok szudán, és sok eritreai, eritreai van közöttük, de most sok olyan személy is, akik a közelkelti konfliktusok okán hagyták el a lakóhelyüket. Nos, miért is van most ez a nagy koncentráció migráns ezen a területen? Ugye ez csak egy átkelő pont, de ez zárva van. 2003-ban tárgyalások zajlottak a brit kormány és a francia kormány között, és a Tuki megállapodás jött létre, ez egy kis város, Patkeli tartományban, egy kis turisztikai város, ahol megkötötték ezeket a megállapodásokat, és ennek az a lényege, hogy a brit területre való e- belépés ellenőrzésen nem Louvre-ban történik majd, hanem Kaléban, tehát francia területen. Franciaországnak kell biztosítania tehát ezt a belépési ellenőrzést, és ami a paradoxon, ez nem a Schengeni térségbe való belépés területe, hiszen Nagy-Britannia nem képezi Schengeni térség részét, hanem a Schengeni térség elhagyásakor történik ez a belépési kontroll, úgymond. Uh, ez a megállapodás számos évig működött, jelenleg világos, hogy valódi problémát jelent, mivel ezen egyfajta fal előtt, amit létrejött, mivel a brit kormány már nem akarja fogadni, vagy legalábbis nem sok migránst akar fogadni. Tehát ezelőtt a fal előtt, amit létrejött, több ezer és ezer és ezer személy halmozódott fel, úgymond, akik szeretnének átjutni Nagy-Britanniába minden lehetséges módon, akár illegális módon is, embercsempészek segítségével, akik akár veszélyes módon is kamionokra felszállva, vagy hajókon életük veszélyeztetésével próbálják ezt az át, kerést megkísérelni. Volt egy házas pár, akiket elütött egy kamion az elmúlt napokban, eritreaiak voltak, és a feleség elhalálozott. Most tehát körében olyan helyzet alakult ki, hogy a francia kormány ezt nagyon nehezen tudja kezelni. Mi pedig azt mondottuk 2015. október 16-ai jelentésünkben, tehát már majdnem egy éve, azt mondottuk, hogy számos alapvető jogot nem tartottak tiszteletben abban a helyzetben, amely Kaléban kialakult. És amit mondtunk egyébként, az nem egyfajta légből kapott dolog volt, hiszen néhány héttel később a Lilli Administratív Bíróság a mi jelentésünk egy részét átvéve kötelezte a francia államot arra, hogy intézkedéseket foganatosítson a biztonság, illetve a higiénia területéről azon személyek javára, akik ebben a tákolt táborban élnek Kaléban, és kötölözte arra is a kormányt, hogy számos személynek nyújtson menedéket, és ugye itt egyfajta szedetvedett táborról van szó, szó, ahol 7000 személy tartózkodik a becslések szerint, és őket most konténerekben helyezték el, ahol több száz személy él jelenleg, mégpedig nők, gyermekek, őket helyezték ott el. 450 ilyen személy él most ezekben a konténerekben. Tehát ez továbbra is egy olyan eset, amit továbbra is felvettünk, ebben a régióban ezer, akár 1200-1300 kísérlet nélküli kiskorú tartózkodik, gyermekek, serdülők, akiknek nincs családjuk, semmiféle egészséges környezetük, csak bűnözők, embercsempészek, kizsákmányoló személyek, akik miatt erőszakot, akár szexuális erőszakot is elszenvednek ezek a kiskorúak. És ezek a kiskorúak jelenleg nagy veszélyben vannak. Annál is inkább, mert Ugye itt lezajlott ennek a tábornak a, zajlik ennek a tábornak a lebontása, megszüntetése. Humanitári szempontból indokolt ez az intézkedés, hiszen ezek a személyek, akik itt élnek ebben a tákolt táborban, ezek elviselhetetlen életkörülmények között élnek. Egy olyan országban, mint Franciaország 2016 végén történik mindez. Azonban a tábornak ez a megszüntetése, ha megtörténik, akkor a felnőttek, akik a táborban vannak. Azokat valószínűleg befogadó központokban helyezik majd el, vagy egyesek közülük menedékjogot kaphatnak menekültként. Azonban a kiskorúak kérdése továbbra is megoldatlan jelenleg. A francia kormányhoz több ízben fordultam ebben az ügyben, és ő garanciákat adott, hogy foglalkozik majd velük, de semmi konkrétumot nem tartalmaz ez a garancia. Tehát nem vagyunk biztosak abban, hogy ezen kiskorúak menedéket kapnak, elhelyezik őket, védik őket, és megkapják majd azt, ami jogi kötelezettségünk, és azt hiszem mindannyian tudják ezt, elnök úr, a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény értelmében őket védelni kell, iskolázni kell, jogaikat biztosítani kell. Ez minden egyes ország kötelessége a kísérlet nélküli kiskorúak esetében. Ez tehát a helyzet Kaléban, és ezek a jelenlegi események, és több ízben nyilvánosan is kifejtettem nyugtalanságomat ezen ügyben. Ami pedig a migráció kérdéskörét illeti még két másik dolog. Az európai politika általánosságban a bezárkózás politikája azt hiszem, hogy jogi szempontból az alapvető jogok vonatkozásában ez problematikus, például EU és Törökország közötti megállapodás az összes szabályt meg sérti, hiszen itt arról van szó, hogy a személyeket visszaküldjük az országukba, ahol egyáltalán nem biztonságosak a körülményeik, és ez egy veszélyt jelent ezen személyek számára, ez világos ellentmondásban van az alap, alapjogok európai egyezményével, az alapjogok kártájában gyökeresztetett elvekkel és a szerződéssel. És hozzáfűzném azt is, általánosságban, hogy lett, lenne lehetőség arra, hogy legális migrációs csatornákat nyissunk meg, ahelyett, mint amit ma megtapasztalunk, hogy bezárkózunk. Itt, itt természetesen a Dublini folyamatot is felül kell vizsgálni, kétségbe kell vonni. Sok francia azt gondolja, hogy ez problémákat jelent, de nem túlságosan sok ember. Nos, elnök úr, ez a téma nagyon erőtesen érinti az önök szakbizottságát, és május 9-én közítettünk egy jelentést a külföldiek alapvető jogai Franciaországban címmel. Nagy jelentés, 300 oldalból áll ez, és nagyon jól megvilágítja, hogy jelenleg úgy érezzük, hogy Franciaország, mint az emberi jogok hazája eltávolodott eredeti hivat, hitvallásától. Hiszen mindenkinek az egyenlőségben kellene részesülnie, és az emberi jogokat kellene élveznie, de most ezen személyek eltávolodtak ezen jogok élvezetétől, akár a szabályok, akár a törvények révén, akár ezek alkalmazása okán. Köszönöm szépen, Tuban úr, ezt az átfogó ismertetést, és azt is, hogy Kálé kérdésével, illetve a kísérlet nélküli migráns gyermekekkel is foglalkozott. A koordinátorok is foglalkoztak ezzel, és fontosnak tartották ezt a kérdést, amikor döntöttünk arról, hogy meghívjuk Önt. A tisztelt kollégák, nincs sok időnk, de minden bizonyal számos kérdésük van. Kérem, hogy fogalmazzanak röviden és pontosan, hiszen a bizottság foglalkozni fog még a kapcsolódó kérdésekkel. Gomes asszony az első hozzászóló, ugyanis készít egy jelentést a delegáció látogatásról. Köszönöm szépen, Tubon úr egy delegációt vezettem ebből a szakbizottságból, júliusban Káléban jártunk, és teljes mértékben egyetértek azzal, amit ön most mondott. Valójában. Ugye egy felelősségről van szó, a bidonvillek miatt, de hát miért is léteznek ezek a nyomortelepek? Hát azért, mert ott vannak az embercsempészek, és Franciaország nem hajlandó megengedni ezeknek a fiataloknak, hogy az Egyesült Királyság felé elmenjenek. Egyértelmű, hogy itt jelen vannak az emberkereskedők is, és egyre borzasztóbb a helyzet a kíséret nélküli kiskorúak szempontjából. Most az, hogy tegnap mondjuk egy, az Egyesült Királyság átvett tíz szemét, nos hát azért ez nevetséges, több mint ezer gyermekről vagy kiskorúról van szó. Most itt nem csak emberi jogi szempontból, hanem biztonsági szempontból is oda kell figyelni. Mi az, amit tesznek a kormányaink, hiszen ilyen borzasztó körülmények között élnek ezek az emberek. Sorry, Anna, I was about to interrupt. Elnézést, Anna, félbe akartalak szakítani, és ki akartalak javítani, hogy 10 helyett 20 volt, ami szintén egy kicsi szám. Egy másik dolog pedig az, hogy nagyon köszönöm azt, hogy ennyire világosan beszélt. Kedves, kevesen voltak ennyire nyílcívűek és ilyen uh, egyértelműek uh, itt ebben a parlamentben azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Ez egy olyan megállapodás, amelynek a célja, az alapvető célja az, hogy az emberi jogok sérüljenek. Igen, erről van szó. El kell menni az Európai Unió bíróságához, hiszen a szerződés ezt, lét, ezt lehetővé teszi. Itt nem egy nyilatkozatról van szó, önök elmehetnek akár az Európai Bírósághoz is, és ott azt mondhatják, hogy a szerződéssel ellentétes megállapodás és az alapjogi kartával ellentétes megállapodás született. És szerintem pontosan az a terület, tudom, hogy én most itt nevetséges, hogy jogászkodom politikusok előtt, de pontosan itt van ereje a jognak, és az Európai Bíróság, amennyiben a szerződéssel ellentétesnek minősíti ezt a megállapodást, akkor majd azt figyelembe kell vegye a jogalkotó is. Thomas uh, Tudowski, please. Thomas Tudowski. Köszönöm szépen. Tubon úr, hálás vagyok azért, uh, hogy eljött hozzánk ma, és uh, amiért Kálét is említettem, jó magam is jártam ott, és megbotránkoztatónak tartom az ottani állapotokat. Valóban szörnyű állapotok uralkodnak ott. Több menekült táborba ellátogattam, és a legszörnyűbb, amit életemben láttam, ez pont a Kali tábor volt, és nem értem, hogy a francia kormány miért nem változtat ezeken az állapotokon. Amit ott találtam, amit ott láttam, az gyakorlatilag a középkornak felelt meg. Többen tájékoztattak arról, hogy ott olyan gyerekek vannak, akik kondomokat használnak, óvszereket használnak, illetve nőket erőszakolnak meg, ezek olyan állapotok, amelyek összeegyeztethetetlenek a franciaországi állapotokkal, és hálás lennénk, hogyha a továbbiakban is felemelné szavát ezen állapotok ellen, és a francia kormányt, a francia hatóságokat továbbra is emlékeztetni arra, hogy melyek a kötelezettségeik. Kaléban ugyanis büntetlenség uralkodik, bűncselekményeket követnek el, a jogállam, mint olyan, ott nem létezik, éppen ezért nagyon fontos a beavatkozás, fontos a fellépés. És természetesen a kíséret nélküli kiskorúakra is oda kell figyelnünk, ezt a problémát is kezelnünk kell. De volna még valami, amit szerettem volna megemlíteni. Ön valóban kitűnő módon felvázolta a jelenlegi problémákat, ezek közé tartozik az, amelyel én is két és fél éve foglalkozom. Ez pedig a francia állampolgárok jogainak sérülése Norvégiában. Norvégia egy demokratikus állam, de több olyan francia állampolgárral találkoztam, akinek a gyermekeit elveszik a hatóságok Norvégiában, méghozzá teljesen abszurd okokra hivatkozva. A közelmúltban a francia tévéadó, az Arte is egy érdekes riportot közölt ebben a témában. Szeretném megkérdezni öntől, hogy foglalkozik-e ön ilyen kérdésekkel is? Nyomon követte-e ezeket az eseteket? máshol is európai országokból, afrikai országokból származó migránsoktól veszik el a hatóságok gyermekeiket, teljesen abszurd, értelmetlen, kitalált okokból. Emlékszem erre az esetre, Tubon úr is nyomon követi minden bizonyal, és reagál majd erre. Verzsi asszony következik. Oui, Monsieur Toubon, c'est avec euh, beaucoup de plaisir que je vous ai entendu aujourd'hui après vous avoir lu. Köszönöm szépen. Elolvastam többször is a nyilatkozatait, de én most megpróbálok távirati stílusban beszélni. Nem értünk egyet önnel a migrációs kérdésekben, nem tudom, hogy egy kicsit konkrétabb javaslatai lennének-e a reformokkal kapcsolatban, Dublin kapcsán, és a terrorizmus témájában nem olyan régen egy tanár egy betiltott tüntetés kapcsán azt tapasztalt, hogy bélistáznak, és hát itt ez azért nagyon sok problémát felvet emberi jogi szempontból is. Ami pedig Kálét illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy az októberi jelentés óta sok minden történt. Általános értelemben főként a különlegesen sebezhető helyzetben lévő személyek védelmével kapcsolatban. De továbbra is fekete lyuk marad a kísérő nélküli kiskorúak kérdése, és ha jól értelmeztem, akkor a jövő héten lebontják a tábort, és azután még rosszabb lesz a helyzet, ugyanis, ha jól értettem, akkor mindent le fognak bontani, még a hivatalos struktúrákat is, sőt, azoknak a személyeknek épített idéglenes lakhelyeket is, amelyek a legnehezebb helyzetben lévők számára épültek. Ezeket arra, mit fognak tenni annak érdekében, hogy a kísérő nélküli gyermekeket elhelyezzék, hiszen valóban 1200-an vannak, ha legalábbis helyesek a számok. A France Evazil egy olyan szervezet, amely felmérte a helyzetet ebből a szempontból. Mit gondol ön erről, és köszönöm szépen az összes felszólalását, amelyek szerintem az alapjogok irányába mutatnak, azt kell, hogy mondjam, hogy Franciaország nem az emberi jogok országa, hanem az emberi jogi nyilatkozat országa, a kettő nem ugyanaz. Az, hogy kijelentéseket teszünk, az egy dolog, aztán, hogy ezt mennyire fogjuk betartatni, az már egészen más. Sajnos most egyre inkább távolodunk ettől a nagyon szép szellemiségtől. Seen, um, Mr. úr, és aztán Szepolk asszony. Köszönöm szépen, Claude. Tekintettel arra, hogy um, halad az idő, Röviden fogok hozzászólni. Tubon úr önmaga is említette azt a problémát, amikor a szükségállapotra vonatkozó jogszabályok hosszú ideig érvényesek. Véleményem szerint az egyik probléma pontosan az, hogy az elmúlt hónapokban nagyon sok házkutatást végeztek el, de csak néhány esetben került sor valóban őrizetbevételre, és nem vagyok biztos abban, hogy a mai napig egyáltalán elítéltek-e valakit. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban tudnál valamit mondani. Illetve ön is említette, hogy a házi őrizetre vonatkozó ítéleteket milyen kritériumok alapján mondják ki, és milyen időtartamra szólnak. Kádéval kapcsolatban is volna egy kérdésem. Korábban vagy most, a, miután megszületett a döntés, hogy felszámolják ezeket a táborokat, esetleg a migránsokat biztatják arra, hogy menedékéremet nyújtsanak be Franciaországban, tekintettel arra, hogy Nagy-Britanniában nyilván, nyilván nem fogadják őket örömmel, illetve a kíséret nélküli kiskorúakkal kapcsolatban megpróbálnak-e hozzátartozókat felkutatni, hogy legalább ezen csoport esetében beutazást, a beutazás lehetővé tegyék számukra az Egyesült Királyságba. És még egy megjegyzésem volna. A Törökországgal kötött megállapodás jogszerűségét említette. Számos jogszabály a bizottság tollából most terítéken van, és az emberek, eset, az emberek gyakran arra a következtetésre jutnak, hogy az Európai Unió bezárkózik, és inkább máshová próbálja kihelyezni a menekülteket. Véleményem szerint ez problematikus, főleg a külvilág felé való szemléltetés szempontjából is, hiszen az Európai Unió, illetve annak tagállamai gyakran az emberi jogok és az alapvető jogok betartását követelik meg másoktól. Ebből a szempontból természetesen épp elég keserű, hogyha pont nálunk nem tartják be ezeket a jogokat. Úgyhogy köszönöm még egyszer ezt az utalását, holott pont most dél körül, mielőtt idejöttünk volna a bizottságba, azt kérdezték tőlem, hogyha mindez jogellenes, akkor kinek kellene ezzel kapcsolatban bírósághoz fordulnia. Köszönöm, Birgit. Egy utolsó kérdést szeretnék feltenni, mielőtt megkérném, hogy válaszoljon az eddig feltett kérdésekre. Többen említették Kálét. Az ön szerepére szeretnék hivatkozni, mint az állampolgári jogok biztosának feladatkörére. Ön különböző területeket érint, ugye gyermekek jogai és más területek. Kálival kapcsolatban illetve a kísérlet nélküli menekült gyermekek jóval kapcsolatban tervezel lépéseket. Ugye említette Gomes asszony is ezt a kérdést. Most egy olyan helyzetbe lavírozzuk magunkat, amikor ezen gyermekek jogaival kapcsolatban szinte egyfajta pingpong játszmába bocsátkozunk. Az ön hatásköre alapján lehet lehetséges-e az, hogy konkrét lépéseket tegyen, vagy bírósághoz fordulhat, vagy csak tanácsot ad a kormányzatnak, és ha ez utóbb érvényesül, akkor ez milyen formában következik be, hiszen a helyzet nagyon súlyos, a gyermekek senkinek sem ártottak, sérülékenyek, és szenvedésnek vannak kitéve. Ez a helyzet most azt hiszem, hogy mind a két kormányt érinti, hiszen jogi kötelezettségeik vannak. Az ön szerepe a francia rendszeren belül egyedülálló. Nehéz tehát megértenünk, hogy mindez hogyan működik, de köszönöm, hogy kitért erre a konkrét témára, holott biztos vagyok benne, hogy más kérdésekkel is foglalkozik. Köszönöm még egyszer, hogy eljött. Sajnos nincs sok időnk, csak 7 percet tudunk biztosítani a válaszra, de hogyha esetleg írásban kíván választ adni, akkor, akkor ezt írásban is megteheti majd. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je... Köszönöm szépen. Először is a legutolsó kérdésre szeretnék reagálni. Egyértelmű, hogy a 2008-ban létrehozott ombudsmani intézmény ugye csak 5 éves, nem vagyunk ráadásul semmiféle jogi hatóság, Úgyhogy alapvetően csak ajánlásokat fogalmazunk meg, mediálunk, és a különböző bíróságok előtt megpróbálunk fellépni. Minden esetre, ami a kiskorúakat illeti, az egyik legfontosabb dolog, amit tenni tudunk, az az, hogy a hatóságokat, közigazgatásoknak felhívjuk a figyelmét a felelősségükre, és ezt kimondjuk hangosan. Ami Kálét illeti, világos, hogyha október 6-án nem írtam volna meg a jelentésemet ezzel kapcsolatban, és nem lettek volna más ajánlások már ezzel a témával kapcsolatban, és a gyermekjogi biztos nem jött volna el velem a helyszínre, és az angol kollégák, a vallon kollégák és a flamand kollégák nem jönnek el velem, és együtt közös álláspontot fogalmazunk meg a kísérlet nélküli kiskorúakról, akkor nem hiszem, hogy a helyzet most így néz neki, ahogy kinéz. Mert most ugye a francia kormánynak valamit kezdenie kell ezzel a helyzettel. Gomes asszony és a többieknek azt tudom mondani, hogy a kísérlet nélküli kiskorúak kérdésében két dologról kell beszélnünk. Egyrészt, hogy a jelenlegi brit kormány meg fogja-e nyitni a ö, kapuit a nyolcas cikk értelmében, ami egyébként egy európai jogszabály, a Dublini szerződés értelmében, itt ugye a családegyesítésről van szó, Úgyhogy ez mindenképpen érdekes és fontos gondolat, és ezen felül pedig itt nem csak 90 fiatalról van szó, hanem az ezen felül vajon a belügyminiszter és a miniszterelnök, akik egyébként a francia belügyminiszterrel is a múlt héten találkoztak, akár 400 vagy 500 fiatalt be tudnak-e fogadni, vagy sem. Ez nagy kihívás. Önök parlamenti képviselők, el tudom azonban mondani mindenkinek itt, hogy arra van szükség, hogy a brit kormány is rájöjjön arra, hogy ez az ő felelőssége. És ráadásul egy olyan rendszerben, amely rendkívül bonyolult, hiszen átadta a határellenőrzése feletti jogot Franciaországnak. Tehát gyakorlatilag áttolta ebből a szempontból a felelősséget a Lamans csatorna másik oldalára. Tehát itt ez nem csak egy erkölcsi kötelességnek tekinthető, hanem bizony jogi kötelezettségünk is van, arra nézve, hogy a Dublini szerződés 8 cikkét megvalósítsuk. És aztán itt van a kiskorúak kérdése, amelyre nagyon helyesen Verzsia asszony is utalt, és Gomes asszony is. A kérdést olyan folyam, úgy kell megfogalmaznunk, hogy mit is tehetünk akkor, Hogyha lebontjuk ezt a, a menekültábort, nem szabad szerintünk a meglévő 1500 konténeres szálláshelyet, illetve a zsűlferi családi szobákat, amelyek szintén 450 előre gyártott konténerből állnak, és ezen itt természetesen mindazokat a fiatalokat el tudnánk szállásolni, amely addig, amíg a brit kormányjal megállapodásra jutunk az ő dossziéikkal kapcsolatban. És ezt önök előtt elmondom most őszintén, hogy az az érzésem, hogy talán ez most, ez a gondolat a francia hatóságoknál is meghallgatásra talált, ahogyan Verzsé asszony is elmondta, ugyanis az elején arról volt szó, hogy teljes mértékben megszüntetik ezt a menekültábot, és most úgy tűnik, nem vagyok teljesen biztos benne, de úgy tűnik, hogy esetleg a öm, kemény szerkezetes épületek egy része megmaradhat, hogy ezeket a kísérő nélküli fiatalkorúakat el tudjuk szállásolni. Körülbelül másfél éve az az érzésem, hogy azért sikerült előre lépnünk, de ugyanakkor hadd mondjam el azt is, hogy Franciaországban, mint ahogy máshol is, a közvélemény rendkívül biztonsági szempontokat követő. Ez Franciaországban még inkább így van, hiszen hatalmasak a terrorista fenyegetettségek, több mint 230, olyan, 230 személy halt meg 2015 óta terrorista támadásban, úgyhogy ez érthető is. És bizony a közvélemény azt gondolja, hogy a biztonság abból jön majd, hogy magunkba zárkózunk, bezárkózunk, és ezen keresztül majd meg is tudjuk magunkat védeni. Nos, hát ezen keresztül esetleg lehet, hogy úgy tűnik, hogy egyedül vagyunk a véleményünkkel, de mégiscsak nem hiszem, hogy ez a probléma csak francia probléma lenne. Úgyhogy mindenféleképpen szeretném ezt az európai, ezt európai uniós szintre kivinni ezt a problémát. Ami pedig az emberi jogok érvényesülését illeti, Gomes asszony, önnek azt tudom válaszolni, hogy valóban el kell gondolkodni. Az emberi jogok megtagadása alapvető kérdés, és ez tulajdonképpen azzal függ össze, hogy az emberek méltóságát, akár legyenek férfiak, nők vagy gyermekek, bocsátjuk áruba. Ezen keresztül vajon nem lesz-e bizonytalanabb, kevésbé biztonságos a helyzet, mint az úgynevezett leszéfer megközelítés kapcsán. Én szerintem ez egy érdekes gondolat, amelyen el kellene gondolkodnunk. Ezen kívül a legális bevándorlás, amelyet Szipel asszony visszatoloncolási politikaként apostrofált. Ezek a mai helyzetben olyan helyzetekhez is vezethet, hogy például vízumokat adunk ki az Európai Unió bizonyos területeire nézve. A tagállamoknak is lehetősége van arra, hogy hosszú távú vízumokat adjon ki. Schengen sohasem tiltotta ezt be. Schengen az nem egy fal, sőt, ez pont az ellenkezője. A szabadság érvényesülésének térségét valósítjuk meg a Schengeni határokon belül. Tehát mi tulajdonképpen ezt a fajta jogi utat javasoljuk, és Verzsia asszonynak is azt válaszolom, hogy nem volt olyan esetünk abban a 82-ben, amely az asztalunkon volt, amelyekben elképzelhető, hogy más úton is, például a Nemzeti Illetékes Bizottság előtt voltak ilyen fellebezési ügyek, nálunk minden esetre nem. Szipel asszonynak is azt szeretném válaszolni, hogy akik Keléban vannak, orientációs és befogadó központokba kellene őket elhelyezni. Ezek olyan kisebb központok, ahol 40, 50, 60, 70 személy lakik, és ahol azt kértük, hogy legyen jogi tanácsadás, annak érdekében, hogy a menedékérelmeket kezelni tudjuk, akik majd a menedékkérelem útját választják, az egy külön út, jogi eljárás, akik pedig ezt nem kapják meg, azokat ki fogjuk utasítani. Ez hangzott el, minden esetre én sajnos nem gondolom egyáltalán azt, hogy ez így lenne. Nagyon sok helyszínen, ahol ilyen központokat akartunk létrehozni, sajnos a helyi közösség, helyi lakosság részéről nagyon erős ellenkezés tapasztalható, sajnos akár xenofób felhangokkal is. Úgyhogy ennyit szerettem volna általános értelemben elmondani itt az Európai Parlamentben. Amennyiben az Európai Unió nem képes arra, hogy vissza vegye kezébe az ambiciózus migrációs politika intézését, akkor egyrészt az Európai Unió meg fogja tagadni saját történelét, történelmét, hiszen az Európai Unió történelme a sokszoros identitás története, a bevándorlás története, az integráció története, és elképzelhető, hogy ezen keresztül saját jövőnket mérgezzük meg. Köszönöm, Tubon úr. Azt hiszem, hogy a képviselők nagy érdeklődéssel hallgatták a prezentációját as, as you hear. And Láthatja. És ha van esetleg olyan kérdés, amelyet nem tudott... Nem, nem, nem, nem, Norvég. Elnézést. Norvégiát illetően nem ismerem ezt az ügyet, majd meg fog, tájékozni fogok és válaszolok. Sajnos, Tuban úr, én láttam azt a dokumentumfilmet, úgyhogy tisztában vagyok az, hogy mi történik Norvégiában. Valójában öm, érdekes a francia állampolgárok helyzete. Ha, ha később tud erre válaszolni, hálásak lennék, és most pedig köszönöm az eszmecserét. Thank you, colleagues. Uh, köszönöm, tisztelt kollégák. Eléggé késésben vagyunk, de úgy gondolom, hogy hasznos volt meghallgatnunk ezt, hiszen Gomes asszony majd csütörtökön ismerteti a Kálé jelentést, úgyhogy nagyon érdekes volt ez a vitánk szempontjából. Tisztelt kollégák, most pedig áttérünk az ötös pontra. Elnézést kell kérjek azoktól, akik emiatt a napirendi pont miatt jöttek a terembe. Az ötös hatos pontot együtt fogjuk megvitatni. Itt az operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodásról van szó, egyfelől Ukrajna és az Európol között, valamint Grúzia és az Európol között. Diaz de Mera úr volt olyan kedves, és helyettesíti Gabriel asszonyt. Úgyhogy tisztelt kollégák, most a tervezetet, illetve a megállapodást fogjuk megvitatni. Operatív és stratégiai együttműködési megállapodásról van szó. Ukrajna és Grúzia esetében az Európolla kötött megállapodásról van szó. Ahogy említettem, Grúzia esetében jó magam vagyok a előadó, de arra kérném Diaz Demera urat, hogy ismertesse ezt az anyagot, Ukrajna témáját. Diaz Demera úr, megtenni ezt? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr ahogyan ön is említette, Maria Gabriel képviselő az előadó ezen megállapodás kapcsán, amely Ukrajna és az Európol közötti megállapodásról szól. Elnézést kér, amiért nem tudott ma eljönni, azért, hogy ismertesse ezt a jelentéstervezetet, és azt kérte tőlem, hogy én tegyem meg ezt helyette. Ez a projekt egy konzultációs eljárás keretében helyezkedik a tanács javaslatára épül, és a témája egy operatív és stratégiai együttműködés együttműködés szóló megállapodás megkötése. Ez tartalmazza az operatív információ cserét, a stratégiai, technikai és minősített információra kiterjedő cserét, és ide tartozik a személyes adatok megosztása. És az előadó szeretné, hogy a Libe Bizottság támogassa ezt a jelentéstervezetet, mert ő pozitívan vélekedik egy ilyen megállapodás megkötéséről. Egyértelmű operatív szükségletei vannak az Európolnak, hogy elmélyítse Ukrajnával való együttműködését, hiszen Ukrajna egy kulcsfontosságú partnere az EU-nak, a keleti partnerség, valamint a szervezetbűnözés elleni küzdelem szempontjából, Éppen ez húzódik meg amögött, hogy teljes mértékben elérjük ennek a társulási megállapodásnak a céljait. Az információcserén túlmenőleg ez a megállapodás lehetőséget nyújt a képzésre, valamint a bűncselekmények megelőzésére is. A megállapodás megkötése pedig egy nagyon konkrét és hatékony lépés annak érdekében, hogy Ukrajna egy kulcsfontosságú partnerünk legyen a szervezet bűnözéselni küzdelemben. Az előadó továbbá hangsúlyozza azt is, hogy májusban, jövő májusban lép hatályba a következő Europol rendelet, amely a személyes adatok védelme szempontjából nagyobb biztosítékokat nyújt ami pedig a jelenlegi operatív és stratégiai megállapodást illeti Ukrajnával, a bizottságnak értékelnie kell a 2017 május előtt megkötött megállapodásokat az adatvédelem szempontjából. Az előadó hangsúlyozza, hogy a bizottságnak ez kötelezettsége, eh, hogy kellő időben tájékoztassa a parlamentet erről. És ennyi lenne, elnök úr és szeretném még elmondani azt is, hogy mit nyilatkozik Gábria képviselő Grúziáról, ugyanis az árnyék jelentéstevője ennek a jelentésnek, amelynek ön elnök úr az előadója. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Hát ez a probléma, amikor elnök az ember már az áthelyezések témáját néztem. Grúziára visszatérve, annyit szeretnék hozzátenni, hogy az Európa számára egyértelműen fontos, hogy elmélyítse a Grúziával való együttműködést. Természetesen Grúzia egyre nagyobb jelentőséget tölt be a szervezet bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából, főleg figyelembe véve azt, hogy az úgynevezett külföldi harcosok számára egy tranzit ország, és a bűn elkövető szervezetek számára is. Éppen ezért ez egy agályos körülmény. Ez is indokolja az operatív és stratégiai együttműködésről szóló megállapodás megkötését, hogy hatékonyabban fellépjünk a természeténél fogva nemzetközi jellegű bűn, bűnözéssel szemben. A jelenlegi tanácsi határozat 2009-ből származik, egy új rendelet is hatálba lépett 2016-ban, és ehhez kötődik egy olyan nemzetközi megállapodás, amely az európai állampolgárok adatvédelme szempontjából módosult, miután hatályba lépett ugye a Lisszaboni szerződés. Az új Europol rendelet 2017 májusától lép hatályba, addig pedig a tanácsi határozat érvényes, vonatkozó rendelkezései érvényesek. Sajnos a parlament a demokratikus ellenőrzési jogát nem tudja kellőképpen gyakorolni ebben az esetben, ahogyan ez a 25-ös cikkben szerepel. A bizottságnak értékelnie kell különösen az adatvédelmi rendelkezésekre vonatkozó kitételeket, az olyan megállapodások esetében, amelyeket 2017 májusa előtt kötöttek, és a bizottságnak tájékoztatnia kell a parlamentet ezen értékelés kimeneteléről, és amennyiben szükséges, a tárgyalások, a megállapodások újra tárgyalását is kezdeményeznie kell. Úgy gondolom, hogy Ukrajna és Grúzia is elég egyértelmű, egyértelmű a megállapodás fontossága, de szeretném megkérdezni a kollégákat, árnyékjelentéstevőket, hogy szeretnének-e hozzászólni ehhez az anyaghoz. Diaz de úr és Tettina képviselő. Stettina képviselőt kérném, és utána megadom a szót Diaz de Mira úrnak. Ó, oh, and Anna Gomez as És Anna Gomeznek is. Děkuji za slovo, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az AFED szakbizottságban gyakran foglalkozunk olyan tényekkel, amelyek a grúziai szelektív igazságszolgáltatáshoz kapcsolódnak. Elképzel, elképzelhető, hogy Grúzia még egyszer arra kéri az Európolt, hogy hogy az Európa még egyszer arra kéri Grúziát, hogy Szakasvili egykori elnököt szolgáltassák ki. Szakasvili külföldön tartózkodik jelenleg. Örülnék, hogyha ez a szelektív igazságszolgáltatás és a jelenlegi grúz kormány álláspontja hivatalos kritikával lenne, illetve mert ez nem ö, tartozik az Európai Unióhoz, és ezt úgy mondom, hogy teljes mértékben tisztem Grúziát, és szeretem. Köszönöm, Ana Gomes. Egy ö, delegációnak voltam a vezetője, amely Grúziában járt a választások kapcsán, Stetina úr is tagja volt ennek, és azt kell mondjam, hogy itt együttműködésről beszélünk Grúzia és az Európol között, és ez az, a vízum liberalizációs rendszer következtében jön létre. Mindkét fél érdekét szolgálja ami kollektív biztonságunk szempontjából is fontos ez a megállapodás, és valóban vannak igazságügyi vonatkozású problémák, de el kell mondjuk, hogy a helyzet valóban javul, és biztos vagyok abban, hogyha javul az együttműködés Grúzia és az Európol között, akkor a jó irányba léphetünk tovább, tehát én teljes mértékben támogatom ezt a megállapodást. Köszönöm szépen, mielőtt Diaz de Mira úrnak adnám meg a szót. Azt hiszem, hogy a grúz megállapodásról ez egy nagyon hasznos észrevétel volt. Diaz de Mira úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Igazából Maria Gabriel az, aki a következőt üzeni. Grúzia egy kulcsfontosságú partneré válhat a terrorizmus és a szervezetbűnözés elleni küzdelemben, beleértve az emberkereskedelmet és a korrupciót is. Tehát ha sikerül lezárni ezt a megállapodást, ez mindenképpen hasznos, ez a fő megállapodás, megállapítása Gábriel asszonynak és ami szintén nagyon fontos, hogy az operatív megállapodásról szóló együttműködés a személyes vonatkozású adatokat is tartalmazza, ugye az már elhangzott. A Europol szerint Grúzia egy tranzitország a külföldi harcosok számára, és mivel fontos a stratégiai partnerekkel való információcserét javítanunk. Maria véleménye szerint ez a megállapodás kulcsfontosságú ahhoz, hogy javuljon a nemzetközi együttműködés a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem érdekében. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr. Jana Gomes és Tetina úr, köszönöm a támogatásukat és azt a jelzést, hogy mindkét anyaggal a megfelelő irányba haladunk. A módosítók elterjesztésének határideje október 25-e, déli 12 óra. Köszönöm tehát a kollégáknak a hozzászólásaikat, és azt, hogy Diaz de Mera úr beugrott Gabriel asszony helyett. Tisztelt kollégák, most pedig áttérhetünk a hetes napi rendi pontra, az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információ csereriasztási rendszer és kockázatértékelési eljárás. Az előadó Mihály Boni és a bizottság tájékoztatóját fogjuk meghallgatni. A bizottság röviden ismerteti a rendelet tartalmát, úgyhogy a bizottságot kérném, hogy ismertesse ezt a dossziét, ezt követően pedig Bóni úrnak adnám meg a szót, hogy reagáljon. Tehát először a bizottság. Ah, yes, uh, good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok! a kábítószer ellenes és szervezetbűnözés ellenes főigazgatóságtól érkeztünk, és ez a mostani javaslat valóban egy nagyon régóta tartó a tárgyalási folyamat végeredménye a pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Már 2013-ban az Európai Bizottság egy csomagot két javaslattal tett le az asztalra, annak érdekében, hogy napra készítedjük és felgyorsítsuk az Európai Uniós fellépést az új pszichoaktív anyagok ellen, amelyek az elmúlt években egyre gyorsabban jelennek meg a piacon, és most gyakorlatilag száz új anyaggal kell megküzdenünk évente, ezt a Lisszabonban székelő ügynökségünk foglalkozik ezzel az ügyel a tanácsi tárgyalások nem haladtak megfelelőképpen a 2013-as javaslatcsomaggal kapcsolatban, és a javaslatok különböző kompromisszumos megoldásokból születtek, amelyeket még a tanács holland elnöksége dolgozott ki, és végül is az a megállapodás született a tanácsban, amit a bizottság is támogat, egy irányelvel kapcsolatos tárgyalások fognak megkezdődni annak érdekében, hogy ezeket az anyagokat kriminalizálni tudjék, tudjuk az eredeti javaslat értelmében, és ezt a javaslatot az Európai Bizottság egy korai felhívó rendszerbe szeretné beépíteni, és egy kockázatkezelési rendszert kíván beépíteni ebbe a rendszerbe, az Európai Drogaddikciós Ügynökség munkájával kapcsolatban. Ezt a javaslatot el kell olvasnunk. Ez egy olyan javaslatcsomag, amely a 83-as cikken alapszik, és amely továbbra is a 2013-as eredeti bizottsági javaslaton alapszik. Azt is meg kellene említenünk, hogy a Libe szakbizottságot már tájékoztattuk arról a megállapodásról, amire a tanácsban sikerült jutnunk a koreperben. A két jelentéstevő június 15-én tudott megállapodni, és olyan megközelítést fognak alkalmazni, miszerint egy új bizottsági anyagot kívánunk nagyon hamarosan megjelentetni. A tanácsban is haladnak egyébként a dolgok, a két javaslatot csomagként kezelik a tanácsban is, és már három találkozóra is sor került, aztán majd karácsony előtt további három találkozót fogunk szervezni, úgyhogy mi bizottságként nagyon örülünk ennek, és az Európai Parlament is olyan módosításokat fogalmazott meg, amelyek célzottak, és amelyeknek az a célja, hogy az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos kompromisszumokat beépítse a megelévő keretek közé. Ennyit szerettem volna elmondani röviden. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bóni úr. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, nagyon örülök annak, hogy végül is alkalmunk nyílt arra, hogy meg tudjuk törni ezt a jeget, ami ebben a kérdésben tapasztalható volt. Egy új megközelítést tudunk most kidolgozni a tanács és a bizottság részvételével a júniusi LIBE bizottsági ülésnek köszönhetően. Persze arra is emlékeznünk kell, hogy mi Európai Parlamentként már szavaztunk 2014-ben erről az anyagról, és nagyon örülök annak, hogy ez a korai felhívó rendszer és a kockázatkezelési rendszer sokkal gyorsabban beépült a jelenlegi jogalkotásba, és ezt már a 2013-as anyagban is tapasztaltuk. Természetesen azért ez most máshogy néz ki, mint korábban, hiszen 2014-ben a parlamentben már erről szavaztuk, de jobb, hogy megvan ez a javaslat, és meg tudjuk kezdeni az implementációt, mint hogyha az egész anyag továbbra is áll. A 2017-es költségvetésen dolgozva fontos figyelembe venni a módosítások szerepét, hiszen a LIBE ezeket el is fogadta, az ide vonatkozó módosításokat. Az én jelentésemet majd a Libében csütörtökön fogom beterjeszteni. Most csak annyit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban, hogy szerettem volna a korai felismerő rendszerekről minél hamarabb, minél részletesebben nyilatkozni, és ahogyan az Európai Bizottság is kimondta, itt egy csomagról van szó, van egy irányelv ezen belül, és az összes kapcsolódó kérdést a tanácssal és a bizottsággal tárgyalásos úton fogjuk megoldani. Hogyan néz ki jelenleg a helyzet? Szeretnénk pontosabban látni az egész rendszerre vonatkozólag mindezt. Tereza Jimenez a kollega, aki ezzel foglalkozik, és nagyon fontos az, hogy párhuzamosan tudjunk vele együtt dolgozni a rendelet, illetve az irányelv tekintetében. Köszönöm. Kedves kollégák! Itt van a felszólalók listája, de azért meg is próbálom jegyezni ezeket a neveket. Stevens képviselő következik. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Az ECR frakció egészében egyetért a korai előrejelző rendszerrel, és egy észszerű megközelítéssel is az új pszichoaktív anyagok leküzdése tekintetében. Figyelmesen elolvastam ezt a közleményt, és csak néhány pont van, amivel kapcsolatban megjegyzést tennék. A jelentéstevő jó irányba halad, van azonban egy technikai tartalmi kérdésem a bizottsághoz. A jogalkotási tervezetben az szerepel, hogy a központ egy első jelentést fogalmaz meg, kutatási munkákat végez, és aztán más EU ügynökségek segítséget is kérheti. Kicsit furcsanak tartom, hogy egy, ezt az első jelentést el kell küldeni a bizottsághoz, és aztán a bizottság még kiegészítő kutatásokat kérhet, például egy kockázatértékelést a Tudományos Bizottságtól. Két dolog van, ami furcsa. Egyrésztről a bizottság szerint a központ jobban értékelni tudná, -e, hogy szükség van-e kockázatelemzésre, és ugyanazon kritériumokat használnak ennél, mint az első jelentésnél? Nem lenne jobb, ha a központ készíten egy első jelentést, és hogyha maga a központ úgy véli, hogy szükséges, akkor kiegészítő kutatásokat folytattathat a Tudományos Bizottsággal. Ez politikai kitérők nélkül lefolytatódhatna így. Ez a kérdésem a bizottsághoz. I just support... Én is támogatom Bóni urat, vagyis az, hogy mennyire fontos az, hogy a költségvetésbe is megjelenjen mindez. Nagyon fontos lenne arra is felhívni a figyelmet, hogy ne felejtsük el, hogy mit tanultunk már a kínai öm, útunk során, vagyis arra gondolok, hogy ezek az új pszichoaktív anyagok a molekulák minimális megváltozásától alakulnak ki. Ők azt mondják, hogy ez úgyis exportra szánt anyag, úgyhogy őket ez nem érdekli. Szerintem oda kell figyelnünk erre, nem csak az ügynökség támogatásának szempontjából, hanem ezt valahogy fel kell hozni bilaterális szinten is tárgyalásaink során Kínával. Köszönöm. Anna? Köszönöm. Annyi jelentéstő vagyok, és Bóni úrral jelentéstevővel dolgoztam együtt hosszasan ezen a témán. A jelenlegi javaslat, valamint a bizottság korábbi javaslatai a kockázat értékelési rendszer korai riasztás tárgyában. Ott hatékonyabbak, gyorsabbak voltak a reagási intézkedések. Nagyon hosszú időbe teltek ezek a tárgyalások most, és a szociáldemokraták támogatják a bizottság ezen javaslatát, nem látunk nagy gondokat ezzel. Ami lényeg, az az, hogy el kell érni, hogy ez a lehető leghamarabb hatályba lépjen. Děkuji, děkuji pane předsedající za slovo. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kommentár részemről. Az Európai Parlament álláspontja már régóta ismert, két éve dolgozunk szisztematikusan azon, hogy ezen ügynökség költségvetését emeljék, és szisztematikusan elgondoljuk azt, hogy hogyan lehet az ügynökség munkáját javítani. Európai szinten nincs probléma, a tagállamok szintjén áll fel probléma, amely tagállamok gyakran nem képesek a kábítószerrel összefüggő problémáikat kezelni 2009 óta, tehát a gazdasági válság kezdete óta valamennyi megelőzésre és kábítószer fogyasztás visszaszorítására szolgáló forrást visszavágtak. Négy évig tevékenykedtem ezen a területen, és nagyon sok kábítószerfüggőt ismertem meg ezen évek alatt. korábbi kollégáimmal is találkoztam, akik ezen a területen dolgoztak, és ők azt mondották, hogy egyre több a kábítószer függő az utcákon, és a probléma nem a molekula manipulációra való reagálás, hanem az időben való felvilágosítás és az időben való fellépés ezen személyek esetében. Ez a nemzeti szintet érinti. Az EU ezen irányelvét dicsérő szavakkal illetném, a proaktív magatartásért dicsérném a bizottságot is. A jelentéstevő szintén kiemel, hogy növelni kell az ügynökség költségvetését, és figyelmet kell szentelni ennek a témának. Amit kritikával szeretnék illetni, az, hogy nincsen megfelelő adatsere nemzeti szinten. Ez az az üzenet, amelyet ki kell küldenünk, az Európai Tanács irányába. A belügyminisztereknek el kell kezdenünk rendszeresen együttműködni egymással, és az ügynökséggel is. Köszönöm. Megkérhetném a bizottságot, hogy röviden reagáljon, de csak röviden, mert késésben vagyunk. Igen, röviden. Ami a tárgyalások állását illeti, az irány elve kapcsolatos tárgyalások állását. Nos, ez tartalmazni fog gyakorlatilag egy definíciót az új pszichoaktív anyagokról, és igazából ez a legfontosabb rész, hogyan lehet egy kockázat értékelési eljárást követően büntetni ezen anyagok használatát. Ez a fő része ennek az irányelvnek, és hogy említettem, jól haladnak a tárgyalások. A két dolog pedig amelyről folyik a tárgyalás, ezekről együtt tárgyalunk a tanácson belül, és remélhetőleg a jövő év elején, vagy az év végén egy közös álláspontot is siker, sikerül kialakítani a tanácsban. Ami pedig az új anyagok értékelésének eljárását illeti. A javaslat értelmében az eljárás hasonló a jelenleg hatályos eljáráshoz. Van egy előzetes jelentés, amelyet a központ kezdeményezhet. Itt van egy korai riasztási rendszer, és ide fut be az összes információ az újonnan megjelenő anyagokról, de a bizottság vagy a tanács is kezdeményezhet egy ilyen eljárást, tehát mindhárman kezdeményezhetnek egy jelentést és az értékelés után egy kockázatértékelést is lehet kérni a bizottságnak, amennyiben bizonyíték van arra utalóan, hogy, hogy ez hasznos, és egy harmadik lépésben, ami már az irányelv része, tehát ezt még hiába nézik a rendelet javaslatát, nem szerepel benne. Van egy eljárás az ilyen anyagok büntethetőségére vonatkozóan, amennyiben a kockázatértékelési eljárás károsnak értékelte ezeket. Egyébként pedig támogatom a Kínával folytatott párbeszédet, ez szükséges, és ezzel teljes mértékben tisztában vagyunk. Köszönöm szépen, Boni úr szeretne lezárásképpen mondani valamit. Köszönöm. A jelentés tervezet ismertetésére pedig október 20-án kerül sor. Köszönöm szépen a kollégáknak a hozzászólásaikat. Tisztelt kollégák! Egy kicsit késéssel érkezünk a 8-as, 9-es, 10-es napirendi pontokhoz, az áthelyezésről és az áttelepítésről. Ezen pontokat közösen együtt fogjuk megvitatni. Martin Fairway-t és Nielsen urat kérném, hogy fáradjanak ide. Two of them, yeah. Come up here if you want to, yeah, if you want to come to the podium. So as Martin Ver... Tehát, amíg, amíg Martin Fervey és Henrik Nielsen ideérnek, röviden felvezetném ezt a pontot, hiszen egy kicsit csúszásban vagyunk. Együttes vitáról van szó, tehát három témában. A közlemények mind fontosak a görögországi menedékkérők szempontjából. Először is, ami az áthelyezést illeti, készült egy jelentés, ha nem tévedek, májusban vagy júniusban. Martin Ferway tájékoztatott bennünket, és most várjuk tőlem friss információkat az áthelyezésről. Két tanácsi határozat született 2015. szeptemberében. 160 ezeren folyamodtak nemzetközi védelemért Görögországban és Olaszországban, azóta a parlament úgy döntött, hogy Svédország felmentést kap, ideiglenes felmentést, olyankor a parlament nem hagyta jóvá azt, hogy a szíriai állampolgárok egy az egyben rendszer értelmében áthelyeződhessenek Olaszországból és Görögországból. Most pedig egy további eszmecsere véget, Fervei urat köszöntöm. Ő koordinálja a Törökországa kapcsolatos munkát a bizottságnál, és Nielsen úr pedig az áthelyezésről és az áttelepítésről, valamint a menedékkérőkről fog tájékoztatni bennünket a Dublini három rendelet összefüggésében. Tudom, hogy a legtöbb kolléga, aki érdeklődik ezen fontos témák iránt most itt van, Annyit szeretnék megjegyezni, hogy Ská Keller nem tudott itt lenni, viszont Málin Björk itt van a jelentéstevők közül. A zöldeknek azt hiszem egy tanulmány útjuk van, egy tanulmánynapot tartanak, ma ezért nem tudtak többen eljönni. Először Fervai úrnak adnám meg a szót, hogy ismertesse a jelenlegi helyzetet azóta, hogy legutóbb itt járt a szakbizottságban. Köszönöm, elnök úr, a hozzászólásomban valóban az EU-Törökország nyilatkozatra szeretnék összpontosítani. Tudják, hogy a harmadik végrehajtási jelentést a bizottság most adta közre, és arra következtetésre jut, hogy a végrehajtás a körülmények ellenére felgyorsult és elmélyült, jelentős mértékben csökkent az ugyanan érkezők száma, és az áldozatok száma is csökkent és kevesebb embert érint az emberkereskedelem is. Szeretnék eh, bizonyos adatokat ismertetni. Először is eh, a hat hónap a Törökország nyilatkozat eh, megjelenésevel hat hónappal, hat hónappal korábban 739-en érkeztek a görög szigetekre, lényegesen csökkent a görög szigetekre érkezők száma. Ennek pedig nagyon komoly kihatása volt az halálos áldozatok, valamint az eltölt személyek számára is. Tehát az IOM adatai szerint azon hat hónap során, amely 2015 áprilisa és októbere között telt el, 582 ember vesztette életét, illetve tűnt el az égei tengerben. Ugyanezen időszak alatt ebben az évben 48 ember vesztette életét, tehát 534 a két szám közti különbség. Ezek nagyon fontos adatok, és ezek is bizonyítják azt, hogy az EU-Törökország nyilatkozat a fő céljait eléri. Ami az átirányítást illeti, illetve az útvonalak megváltozását, ez bekövetkezett. Itt valóban néhány ezer szeméről beszélünk a tavalyi adatokhoz képest, azonban ami fontosabb, az ha megnézzük a migráns csoportok összetételét, itt valóban más csoportokról van szó, tehát nem látunk olyanokat, akik korábban Görögországba utaztak volna, most más útvonalon közelednek. Az EASO segítségével a görög hatóság az összes hotspoton jelen van. Az EU jogszabályok értelmében a migránsok menedékért folyamodnak, egyenként vizsgálják meg az eseteiket, mindenkinek joga van fellebbezéshez, és egy negatív határozat kibocsátása esetében a migránsok általában élnek is ezzel a fellebbezési lehetőséggel, tehát kb. 4000 embert 4000 ember esetében történt ez meg, és körülbelül 488, ezek a múlt heti adatok, az ő esetükben vizsgálták újra az ügyüket. Ezen időszak során a bizottság lépéseket tett annak érdekében, hogy ingyenes jogi segítségnyújtást biztosítson a migránsoknak, egyfelől az UNHCR által, illetve azáltal is, hogy a menedék jogi szolgálat a menedékügyi hivatal számára támogatást nyújt. A Nemzetközi Migrációs Szervezet, illetve az UNHCR is komoly kampányt folytat ezeken a területeken. Több mint száz alkalommal tartottunk 7-8 különböző nyelven tájékoztató, tájékoztatót a migránsoknak, tájékoztatva őket jogaikról, illetve a különböző lehetőségekről. Most pedig folytatjuk ezt egy némileg struktúráltabb módon, úgy, hogy az összes hotspoton információt nyújtunk számukra. A lakhatás, az egészségügyi ellátás céljából is támogatást nyújtunk, a kísérő nélküli kiskorúaknak is. De egyértelmű, hogy ennél többre van szükség. Először is a menedékjogi eljárást fel kell gyorsítani, hogy tartsuk a tempót és feldolgozzuk az eddigi ügyeket, hiszen nagyon sokan várnak a görög szigeten az ügyük elbírálására. Ehhez a támogatást növelni kell, és szintén megállapodás született a görög hatóságokkal arról, hogy a tisztviselők számát is növeljük. Továbbá növelni kell az EASO személyzetét is, a menekültői támogatás hivatal személyzetét is, ez is sürgős megoldásra vár, és kérjük a tagállamokat, hogy tegyenek eleget a kötelezettségvállalásaiknak ezen a területen. A második pont pedig, ahol egyértelműen többre van szükség, az a szigeteken az életkörülmények javítása. A körülmények nehezebbé váltak, hiszen akik ott ragadtak, egyre többen vannak, ugyanis sok időt vesz igénybe a menedékkérelmük elbírálása, ennek változnia kell a migránsok számára, de egyértelműen a szigeten lakók érdekében is erre szükség van, tehát további erőfeszítésünkre van szükség, hogy támogassuk a görög hatóságokat. Gyorsan áttérve Törökországra, röviden beszélnék az az áttelepítésről, mert Nielsen úr majd áttér erre. Kb. 2000 szíriai áttelepítésére került sor. A bizottság felgyorsította a támogatás nyújtását. 2,2 milliárdot nyújtottunk eddig, 1,2 milliárd esetében kötöttünk szerződést, és Szeretnék három, komoly, három fontos fellépésre rámutatni. Két konkrét támogatás, támogatásról kell beszélnünk a minisztériumok irányába, amelyek a szíriai gyermekeket segítik, illetve az egészségügyi szolgáltatást javítsák, és az Európai Bizottság egy szükséghelyzeti hálózatot is támogat 348 millióval, ami körülbelül egy millió szíriai állampolgárt segít. Ami a vízumliberalizációt illeti Törökország megígérte, hogy eleget tesz a feltételeknek, hogy a vízum követelményeket hatályon kívül lehessen helyezni, de egyértelműen elhangzott már többször itt a parlamentben is, hogy ennek végleges időpontja attól függ, hogy a hét függőben lévő kritériumot Törökország mikor, mikor teljesít, illetve a jogalkotók mikor döntenek. Köszönöm szépen, a kérdések következnek. Én azt hiszem, hogy nagyon sok részletes kérdés érkezik, majd Nilsson úré a szó akkor most. Köszönöm szépen. Én azzal kezdeném, hogy hogy néz ki a relokációs jelentés és az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdések. Nos, hát 5600 személy volt Görögországból és Olaszországból az áttelepítettek száma. Jelenleg ez kb. 6000 főt mutat, vagyis ennek kb. a fele a július 13-ai időszakot követően történt meg, tehát végül is a dolgok kezdenek felgyorsulni. Ennek az is az oka, hogy a tagállamok egyre többet vállalnak, és Olaszország és Görögország esetében egyre inkább támogatják ezeket az államokat a többiek, és még azért vannak dolgok, amelyeknek javulnia kell. Mindenek fölött a tagállami felajánlásokra gondolok, főként a teljes számok tekintetében és a, regul- és a rendszeresség folyamatosság szempontjából is, és aztán fontos lenne, hogy a tagállamok minél hamarabb választ adjanak a kérésekre, és egyes tagállamok esetében azt látjuk, hogy nagyon magasak a visszautasítási ráták. Görögország esetében azt látjuk, hogy a, a befogadási kapacitás még tovább kell növelni, ami Olaszországot illeti. Itt most teljes mértékben egy új protokolt kell megvalósítanunk a biztonsági um, vizsgálatokkal kapcsolatban is. Ami az áttelepítést illeti, körülbelül felénél tartunk a múlt évi megállapodottakhoz képest. Most főként Törökországból, Libanonból és Jordániából érkeznek. Ahogyan önök is hallhatták már, Törökországból most majdnem 2000 szíriait tudtunk így áttelepíteni. A további felajánlások esetében most egyre több tagállam vesz részt ebben a folyamatban. A bizottsági ajánlásra térnék itt rá, amely a görögországi transfereket illeti. 2011 óta ezeket felfüggesztették az emberi jogi, Európai Emberi Jogi Bírósági ítélet óta, és februárban, illetve júniusban az Európai Bizottság felállította azokat a lépéseket, amelyek a transferek visszaállításához szükségesek szerintünk. Mi úgy látjuk, hogy Görögország tekintetében már történtek elő, előrelépések, de még nem elegendőek ezek és olyan területeken, mint például a befogadási kapacitás, aztán a kísérő nélküli kiskorúak, a menekült ügyi hivatalok, illetve a regionális hivatalok felállítása, a bizonyos alapgaranciák biztosítása, jogsegélyszolgálat, és így tovább. Az ajánlásban nagyon sok részletes ajánlást fogalmazunk meg, és természetesen mindezt kontextusba helyezve próbáljuk megvalósítani, hiszen tudjuk, hogy milyen nehéz a helyzet Görögországban, mind az új menekültjogi kérelmek, mind a relokáció tekintetében. Hatalmas a nyomás az országon. Ezután pedig azt várjuk, hogy Görögország majd az implementáció területén előrelép, decemberben fogjuk megvizsgálni, hogy hogyan áll az implementáció, akkor új ajánlások fognak megjelenni az Európai Bizottság részéről is, és reméljük, hogy akkor majd vissza lehet a Dublini transfereket állítani, legalábbis fokozatosan, de ez persze attól függ, hogy akkor hogyan fog kinézni a helyzet. Minden esetre a felelősség kérdése a transferek visszaállításának lehetősége minden egyes esetben nemzeti hatáskörbe tartozik. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden fogalmazott. Nagyon sok kolléga szeretne ezzel kapcsolatban hozzászólni. Most fel fogom olvasni, hogy kik akarnak felszólalni. Hallgassák meg, és aztán mondják, hogyha még valaki hozzá szeretne szólni. Jelentéstevő. Uh, Scott Keller is not here for relocation, so we begin with Karatsa Built, then Cornelia Ernst, um, then uh, Mr. Kirkos, then Mr. Coelho, then Anna Gomez, Sophie Intervelt, Mr. Weidenholzer, uh, Mr. Chisovsky, uh, Brigitte Sippel, Mr. Halahaho, and Mrs. Spinelli. If I missed anyone. Um, so Remélem, senki nem maradt ki. Szorája, és ezzel lezárom a listát. Le is lezártam akkor a listát mert szeretnénk részletes választ kapni ezekre az igen fontos kérdésekre témában, és aztán hát ugye egyre kevesebb az időnk is, tehát remélem, hogy többen nem kérik a szót, szorájával fejezzük akkor be. Kérem, hogy mindenki tartsa be a két perces felszólalási időt. Úgy tűnik, hogy valaki hiányzik. Két percben, de kérem, tényleg tartsák magukat a két perchez. Köszönöm szépen! Csak nagyon röviden a relokációval kapcsolatban, mint ahogyan önök is tudják, ez nem ugyanolyan, mint a visszatoloncolás. Nos, hát ezen a területen a UNHCR hosszú tapasztalatokkal rendelkezik, és mindenképpen különbséget kell tenni. Mi egyébként ezt elutasítottuk parlamentként, Szerintünk ez nem jó megfogalmazás, tehát ezt mindenképpen figyelembe kellene venni. És aztán azt is tudnunk kell, hogy a spontán megérkezések sem fognak felhagyni, akár visszaküldjük a menekülteket, akár nem. Nos, ami a struktúrákat, és az eljárást illeti, most 5000-6000 emberről beszélünk, persze, hogy nincsenek rendben ezek a, az jogi aspektusok, tudjuk, hogy nincsenek rendben, nincsen elég személyzet sem ehhez, és én azt hiszem, hogy itt egy ütemterve lenne szükség. Ott is jártam a helyzeten, a gyermek és a nők esetében nagyon rossz a helyzet. Szeretném, hogyha lenne ezzel kapcsolatban egy külön fejezet a jelentésben, minden én szeretném tudni, hogy mit kívánnak velük tenni. Ugyanis nagyon sokan az Dublin rendszeren belül a családegyesítési jogukat kívánják érvényesítetni. Németországba, Svédországba és más országba. Meg kell oldjuk az ő problémájukat. Ez persze egy másik kérdés, és ráadásul rendkívül érzékeny helyzetben vannak ezekben a szörnyű táborokban, Görögországban. Ami pedig a az áttelepítést illeti, egyre jobb hír az, hogy most már néhány ország ebben részt vesz, de oda kell figyelnünk arra, hogy olyan politikát tudjunk létrehozni, amelyek értelmében ezek a pozitív fejlemények tovább fognak erősödni, és nem pedig megtörnek. Ami a Dublini transfereket illeti, számomra úgy tűnik, hogy ez egy rémálom, hogyha megint dublini transfereket megkezdjük. Most ugye végre megkezdődött egy jó folyamat, és akkor ezzel szembe mennek most ezek a dublini transferek. Én szerintem ez úgy, ahogy van nonsense. Köszönöm. Nagyon sajnálatos az, hogy kevés az időnk ebben a fontos témában, de meg kell próbálnunk. Koratza Bilt asszony, köszönöm szépen, és köszönöm a bizottságnak is ezt a nagyon jó jelentést. Törökországban jártam a nyugati területeken a múlt héten. És a UNHCR-ral és mindenféle más szervezettel tudtam ott eszmét cserélni, nagyon jó munkát végeznek, és rendkívül fontos azt látni, hogy a helyzet ellenőrzés alatt van nem lehet az embereket kiküldeni a tengerpartra. Gyakorlatilag katonai blokkádokat hoztak létre, hogy ne tudjanak az emberek kimenni egészen a tengerpartig. És az és a tengereken is továbbra is mentőegységek dolgoznak, bár sokkal kevesebben vannak már most. Akár tetszik nekünk, akár nem, van egy megállapodás, és ők azt végzik annak a megállap vagy betartatását. Vannak olyan egyedi esetek, amelyekkel a, az NGO-k foglalkoznak, a humanitárius helyzet egyáltalán nem jó, de a, az ott dolgozók mindent megtesznek a megállapodás betartatására természetes, hogy gyorsan kell elkölteni ezeket az alapokat, ezt a pénzt, és azok, akikkel én beszéltem, úgy gondolták, hogy jól költöttük el ezeket a pénzeket. Aztán itt vannak a, az ebédjegyek, van-e fekete piac ezzel kapcsolatban, és esetleg a nem szíriaiakhoz is eljut-e vagy sem, mert nagyon más a státuszuk a szíriaiaknak és a nem szíriaiaknak. Szerintem fontos lenne, hogy nem szíriaiak is kapjanak ilyet. Görögországban a helyzet sokkal rosszabb egyébként és éppen ezért úgy gondolom, hogy rendkívül fontos az, hogy a retorikán felül megértsük azt, hogy ez fontos megállapodás, tartsuk magunkat hozzá, mert hogyha ez nem működik, akkor Görögország is teljesen destabilizálódik, nem tudnak több menedékkérőt befogadni, és ráadásul a nyugat-balkáni országokban is nagy destabilizációt okozhat mindez. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! a beszámolót. Három kérdésem van. Az első az eu Tarakország megállapodásra vonatkozik, amiről beszélt, amely rendkívül sikeres ön szerint. Itt az UNHCR Európa igazgatója Vincent Kortáltól azt az információt kaptuk, hogy attól eltűren, amit Avramopoulos úr mondott, a Törökországból Szíriába visszavitt nem kapnak időlegesen védett státuszt. Hogyan kezeli ezt a tényt? Hogyan gyakorolt befolyást Törökországra, hogy védelmi státuszt kapjanak, és ne sérüljön az megállapodás? Aztán a második óriási problémák vannak a Görögországban élő menekültekkel, nem csupán szírekkel, nem afgánokkal csupán, hanem hezidákkal is. Vannak olyan régiók, táborok, ahol katasztrofális körülmények uralkodnak, ahol is az ottani lakosság szerint az táborokban élő emberek télen nem tudnak majd túlélni, és sürgős támogatásra van szükségük. Görögország túl nagy feladattal szembesül a e tekintetben. Szeretném megismerni az ön véleményét ezzel kapcsolatosan. És a harmadik, az EU részéről a, például a tolmácsok és egyéb személyzet továbbra sincsen megfelelő létszámban jelen Görögországban tehát ez továbbra is hiányzó támogatás az EU részéről. És aztán az áthelyezésekkel kapcsolatosan ön szerint milyen indoklás van azt illetően, hogy mégiscsak zajlanak ezek az áthelyezések, mi változott, hogy egyáltalán lehetséges egy ilyen ö, áthelyezés? Thank you very much, Chair. Sí. Nos, nagyon optimista szellemiségben köszönött ez a beszámoló, valamiféle utat kell, hogy találjunk, hangzott el. A számadatok érdekesek. A cél az, hogy havonta 500 döntés szülessék, és jelenleg úgy néz ki, hogy 80-an jönnek naponta a szigetre, tehát itt 2000 ember ügyét havonta nem tudják kezelni. Szerintem a célokat a valósághoz kellene igazítani. Aztán ugye itt a 20 ezer hely, amiről itt szó volt, 400 tolmács, 30 bíró és a többi, és ezen személyzet nem, ezeket nem láttam, nem érkeztek meg oda. Részemről elmondhatom, hogy a Görögországnak nyújtott támogatás csekély. Képzeljük el Görögország problémáját. Aztán a Dublin transferek a, megpróbált meggyőzni a kormányt arról, hogy 3-4 ezer menekültet fogadjon be, Ugyanakkor Dublinnak működnie kellene, és akkor további tíz ezreket lehetne visszaküldeni Görögországba. A helyzet robbanásveszélyessé válik lassacskán. Hogyha a Dublini szerződés használjuk arra, hogy Görögországba küldjék vissza az embereket, ez tényleg bűncselekmény. Nem lehet alkalmazni már ezt a szerződést. Nagyon nehéz tehát itt a helyzet. Egyre több melekültet küldenek vissza, és aztán van egy másik probléma is. Az áthelyezést nem lehet összekeverni más intézkedésekkel, hiszen egyébként egyesek csak szemezgetnek úgymond a menekültek közül, tetszésük szerint, azt hiszem, ezt az egész rendszert még egyszer át kellene gondolni. Uh, next is Mrs. Intervelt, please. Interfeld asszony következik. Köszönöm, elnök úr. És köszönöm a két uh, úrnak is a tájékoztatást. A már elhangzott kérdések uh, mellett volna néhány felvetésem. Egy kicsit bizarr mindez, hiszen önök garantálják egy megállapodásnak a végrehajtását, amelyhez mi mind nagyon kritikusan viszonyulunk. Erre majd még visszatérnék, ami pedig az eddigi kérdéseket illeti, ezek kapcsán szeretném tudni, mert mindig egy kicsit meglep az, hogy nem látok semmiféle reakciót az emberi jogok megsértéséről szóló jelentésekről jobboldali miliciák Bulgáriában visszataszítanak Törökországba embereket, és a hatóságok szemet hunynak e fölött. Vagy ugye ilyen történetek mindig megismétlődnek, ezeket tehát nem kezelhetjük holmi incidensként. Szeretném tudni, hogy hogyan ellenőrzik ezen jogsértéseket, illetve mit tesznek ezzel kapcsolatban, hogy a török vagy a bolgár hatóságokat esetleg megdorgálják egy kicsit, vagy tényleg felveszik-e kapcsolatot az emberi jogvédő szervezetekkel. Azt is elmondta, hogy sikeres volt a végrehajtás, mert az érkezők száma csökkent, de tudjuk, hogy az érkezők száma más útvonalakon növekszik. Erről szeretnék egy kicsit részletesebben hallani. Nem hiszem, hogy a siker lenne a megfelelő szó amivel jellemezhetnénk ezt az egész helyzetet, de tudjuk, hogy ez az egész megállapodás, ami igazából nem egy megállapodás, hanem egy nyilatkozat, holmi sajtó közlemény, nélkülöz mindenféle jogalapot. Hallottuk a jogvédőtől is az imént, hogy igen, a bírósághoz kellene fordulnunk, de bizonyos, vannak bizonyos feltételek, amelyeket említett, például a vízum liberalizáció, a könnyítés Említette, hogy van még hét kritérium, amit teljesíteni kell, nagyon valószínűtlen, hogy rövid távon ezek teljesülnek, úgyhogy vannak kérdőjelek azzal kapcsolatban is, hogy az eddig teljesített kritériumok milyenek, ha ezeket jobban szemügyre vesszük, nem teljesültek, csak éppen a török kormány ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy ezeket teljesíti. Mi a véleményük tehát erről a rendszerről, ami amúgy is darabokra esik, hiszen amúgy sem lesz vízumkönnyítés. Köszönöm szépen, Kolgyó úr. Köszönöm, elnök úr. Az én kiinduló pontom öt következtetés lenne egyfelől. A nagyon aggasztó a kísérő nélküli kiskorúak száma, és a transfereket Görögország nem hajlandó végrehajtani, a tagállamok nem tesznek eleget a szakértőkkel kapcsolatban tett ígéreteiknek, az EASO-t pedig meg kell erősíteni sürgősen, és a Schengeni úti tervet sem teljesítjük. A kérdésem tehát Ferver úrhoz. Az UNHCR és a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint az illegális határátlépések az égei tengeren, noha ugyanolyan szintűek, mint tavaly, gyakorlatilag a halálesetek száma növekedett és azt látjuk, hogy Törökországból a problémát helyeződik Olaszországba. A kérdésem egyszerű, most azt várjuk, hogy egy újabb tragédia következzék be, és hogyha Olaszországba többen érkeznek, akkor ott is lezárjuk majd a határokat, és hogyha az áttelepítés Törökországból ez, amit ösztönözni szeretnénk, akkor hol tartunk az elért szinthez képest? Nielsen úrhoz pedig Ha azt nézzük, hogy az áthelyezések száma eddig is csekély volt, és a teljesített szint alacsony, akkor mit tehet a bizottság, mit tett például Magyarországgal vagy Ausztriával kapcsolatban, amely országok senkit nem fogadtak még beáthelyezés céljából, és mi történik majd azzal az alkotmánymódosítási szándékkal, amely megtiltaná ezt. Az EASO minél hamarabb operatív kell legyen, úgyhogy több szakértőt alkalmaznak? Mrs. Gomez, please. Well, I... Gomes asszony. Félretenném most azt a kérdést, egyetértve Tubon úrra, hogy valóban a bírósághoz kellene fordulnunk, és persze a sikert sem lehet úgy mérni, hogy figyelmen kívül hagyjuk az alternatív útvonalakat, amelyeken nőtt a forgalom a megállapodás hatába lépése óta, és egyébként ez a megállapodás is sérti az emberi jogok tisztelben tartását. Én az operatív kérdésekre összpontosítanék. Ugye említették, hogy a személyzeti erőforrások és a pénzeszközök korlátozottak, és inkább Törökországba fordítják vissza a menedékkérőket. Hogyan működik ez a rendszer? Hiszen ön azt említette, hogy minden sikeres, de szeptember 28-án Vincent Kosatello, az új UNHCR európai igazgatója azt nyilatkozta, hogy egyetlen szíriai sem tért vissza Törökországba, meg kellett volna kapniuk az ideiglenes védelmet, és az UNHCR nem kapott hozzáférést azon emberekhez, nem tudta velük felvenni a kapcsolatot, azon szem, nem tudta felvenni a kapcsolatot azon személyekkel, akiket visszatelepítenek. Önök, igen? Önök egyáltalán ellenőrzik azt, hogy mi történik a helyszínen? És azt kérném, hogy ez mindenképpen egy libe delegációs látogatás prioritása kellene, hogy legyen. Ellenőriznünk kellene, hogy mi történik a helyszínen. Köszönöm. Weiden Holzer úr. Köszönöm, elnök úr. Nos, a kérdésem, mit történik a szíriai-iraki török határon? vannak -e olyan területek, ahol valóban túlkapásokra kerül sor, abszurd ez a Görögországba irányuló transferügy, ez tényleg egy őrültség, és a harmadik a relocation illetően a számadatok. Jó, hogy valami megmozdult, de a kérdésem hogy Görögország jelenti -e főleg a nehézséget ezen ügy kezelésében? Mennyi ember van valójában a görög táborokban? Van-e számadat erről? Mennyien vannak már régen a balkáni útvonalon? Mennyien kerültek Európába a balkáni útvonalakon? Erről számadatokat szeretnénk tudni, és még egy kérdés – van eltekintésük a táborokban kialakult helyzetről, ez katasztrofális a fogyatékkal élő emberek számára, az orvosi kezelés alatt álló személyek számára. Ijesztő a helyzet, semmiféle orvosi személyzet nincs a helyszínen, több ízben bemutatták, mert ezt a szörnyű helyzetet vannak olyan táborok, Jezidiek helyzetére rámutattak, nagyon súlyos a helyzet, hiszen már beáll a hideg, és egyes emberek esetében még a fagyás veszélyes fenyeget. És az utolsó pont, Moszul megszabadításával még egy kiegészítő áramlat indulhat be. Hogyan fogjuk majd ezt vajon kezelni? Um, Köszönöm szépen, Thomas. Köszönöm szépen. tekintettel arra tényre, hogy Carlos már öt kérdést tett fel, én hatot szeretnék feltenni, hogy felülmúljam. Nos, mégis csak a hatodikat teszem fel, mégpedig azt, hogy az, e az a kapacitásait illetően már tettem látogatást, és egy dolgot megállapíthattunk ott, az ügynökség hatékonysága nagyon nagy szerepet játszik Mindjárt a tolgácsokról is szó esett. Az át telepítés azért is megy annyira lassan, mert hiányoznak a tolmácsok, akiket most az ügynökségnek be kellene állítani, a munkába kellene állítania. Ha ez közvetlenül sikerülne, akkor sokkal kevesebbe kerülne mindez, és a hatékonyság pedig jelentősen növekedne. E tekintetben terveznek-e változást ez a kérdésem? Egyike vagyok azon keveseknek, akik támogatták az EU-Törökország megállapodást. Számomra ez logikus megállapodásnak tűnik jónak. Jól van ez kidolgozva, nem lehet valamennyi problémát ezzel megoldani, ugyan ugye vannak olyan problémák, amelyek az emberi jogokhoz kapcsolódnak ezen megállapodás vonatkozásában, ha azonban összehasonlítjuk a jelenlegi helyzetet a tavalyival, és én felkerestem ezt a régiót, akkoriban sokkal rosszabb volt a helyzet, és sokkal több emberi jogsértésre került sor. Köszönöm. Thank you, Chair. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy nagyon sok fontos kérdés már felmerült, úgyhogy ezeket nem fogom feltenni újra. Köszönöm. No, but I mean, some of the key questions have been asked. and we would need to hear... Igen, én azt hiszem, hogy a legfontosabb kérdések már tényleg elhangzottak. Köszönöm szépen. Nagyon jó azt hallani, hogy az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás mégiscsak hozott valamiféle eredményt. Kevesebben halnak meg a tengereken. Természetesen azért azt meg kell vizsgálnunk, hogy Törökország mennyire lesz hajlandó betartani ezt a megállapodást, hogyha azt látja, hogy az európai fél nem feltétlenül tartja majd magát ehhez. Tehát azért nem kell túl optimistának lenni. Önök szerint ez egy reális megoldás erre a problémára? Hiszen úgy tűnik, hogy a legtöbb tagállam nem lesz hajlandó menedékkérőket befogadni, legalábbis nem nagy számban. Azok, akik a közlépső földközi tengeri utat választják, ezek ma többen vannak sokkal, tehát nem ugyanonnan jönnek most a menekült áramlatok, nem Törökország felől. Meg tudják nekünk mondani azt, hogy pontosan Líbiából milyen nemzetiségű személyek, vagy milyen állampolgárságú személyek érkeznek? Barbara Spinelli. Köszönöm, elnök úr. Két rövid kérdés Törökország és Görögország vonatkozásában. Törökországról rendkívül mértékben aggaszt az a tény, hogy mint kritérium a megállapodás sikerét illetően, ugye egyrésztről az, hogy csökkentek a, csik, csökkent a görög partokon partra szálló migránsok száma, és a halálesetek száma is csökkent ez magától értetődő kellene, hogy legyen. Ugyanakkor téves ez, mert összességében a mediterrán térségben a halálesetek száma az év végéig meghaladja majd a tavalyi haláleset számot. A döntő kritériumnak egy másiknak kellene lennie, mégpedig az, hogy vajon Törökország biztonságos államnak bizonyul le a, tör- a menekültek számára. Csak egy esetet említenék, mivel kevés az időm. És itt az egy-két milliárd euró forrásról van szó, amelyet a menekültek integrációjára különítettek el. A kérdésem az, hogy hogyan ellenőrzik ezen pénzek felhasználását, hogyan lehet ellenőrizni, hogy ez valóban olyan intézkedésekre fordítódik-e, mint eh, a menekültek gazdasági társadalmi támogatása, az oktatás, és a második kérdésem, tudja a bizottság, hogy eh, a menekültek 89%-a Isztambulban mindenféle humanitárius segítségnyújtás nélkül él, és csupán a gyermekek 15%-a, a szíriai gyermekek 15%-a részesül iskolai oktatásban a többiek ö, ö, kiskorúként kerülnek ki zsákmányolásra. És egy rövid megjegyzés Görögország vonatkozásában. Szerintem rövid lehet, és súlyos az a javaslat, hogy decemberig, illetve holnapig a Dublin transfert újra alkalmazzuk, amikor tudjuk, hogy hibás működések esete áll fenn, nem működik megfelelően rendszer, már ami a befogadást illeti Görögországban, ezek az esetek rendszer szintűek, ahogyan a két bíróság ezt több ízben nyomatékosította, és és a illetékes bizottság is rámutatott erre nem régiben készült jelentésében. Ugye a fogvatartás a súlyos betegek, a kiskorúak esetében, különösen az Amigdad érdei központban. A bizottság azt mondja, mindent megtesz, hogy javítson a görögországi helyzeten. Nem hiszem, hogy ez igaz, mert az EASO személyzetének száma és a különböző segítségnyújtási személyzet még nem érkezett meg megfelelő létszámban Görögországban, csak, nagyban, csak nagyon kevesen érkeztek. Tehát amit a bizottság tesz segítségnyújtás keretében nem elégséges szerintem, mint egyébként az sem elégséges, amit Görögország tesz. Köszönöm. And finally, uh, Soraya Post, please. És végül Soraya. Köszönöm. Elnök úr, a kérdéseim nagy részét már feltették. Még Barbarahoz hasonló kérdést szeretnék feltenni. Vajon a bizottság tudja-e, hogy ezen millió szíriai menekült közül, akik Törökországban tartózkodnak, mennyien férnek hozzá az olyan ö, jogokhoz, mint lakhatás, és mennyien vannak az utcán, Isztambulban jártam nem régiben, és nagyon sok menekültet láttam, akik az utcán éltek gyermekeikkel. Ez a három milliárd, amit az Európai Unió Törökországnak adott, a bizottság hogyan ellenőrzi, hogy északra is eljut ez a vészhelyzeti területekre? A török külügyminiszter fenyegetőzött, hogy újra elengedi úgymond a menekülteket, ezt Svédország felé mondta, hogyha a vízumliberalizáció nem halad előre. A bizottság hogyan akarja kezelni ezt a nyomás gyakorlást Erdogan és rezsimje részéről? Válaszokat várjuk. Köszönöm szépen. Nagyon jó pertinens kérdések hangzottak el, a lehető legjobb választ próbálom majd adni rájuk. Elnézést kérek egyébként, hogyha véletlenül kihagynék egyet vagy kettőt. Röviden. Szerettem volna a relokációval kapcsolatban néhány gondolatot elmondani. Ez teljesen egyértelmű, hogy igenis, és működnek ezek a folyamatok. Tehát valójában nőtt is a relokációk száma az elmúlt hónapok során, és csak azért nem volt magasabb ez a szám. Ez nem azért volt, mert nincsen kapacitás, vagy nem működik a rendszer, csak egész egyszerűen arról van szó, hogy a görög menekült szolgálat ebbe az egész folyamatba hogyan avatkozott bele. Itt a nehézség az inkább az, hogy a tagállamok részéről lassan és kis mennyiségben érkeznek felajánlások. Tehát ez végül is a nehézség. a Dublini transferekre is történt több utalás, és hogyha jól értettem, akkor a bizottság véleménye itt még nem áll készen, tehát még nem született erről döntés. Nem hiszem, hogy erről részletesebben kellene most szólnom. Volt egy kérdés, ami a FAO-val együtt fut Törökországban egy program. Hogyha jól értem, ennek a programnak az a célja, hogy ebéd jegyeket adjanak ki. Körülbelül egymillió millió szíriai menekült számára, de célzottan a legsebezhetőbb csoportoknak még inkább megpróbálják minimálisra csökkenteni a rendszer való visszaérések számát. és meg kell vizsgálni azt is, hogy hogyan tudjuk ellenőrizni az alapok elköltését. Ezen belül a bizottság a szokásos ellenőrzéseket végzi el, vagyis a finanszírozás az ECO megfelelő eszközein keresztül történik meg, vagyis megpróbálunk olyan partnerekkel dolgozni, akik elszámoltathatóak, és egyébként ez így van más esetekben is. A IPA alapokból érkezik a másik része ezeknek a forrásoknak, és megint csak a hozzá kapcsolódó ellenőrzésekkel együtt. Jó néhány kolléga arra is utalt, hogy Kostel úrral milyen megbeszélés folytattak a UNHCR részéről. Én nem tudom egyébként, hogy erre mikor került sor, minden esetre az igaz, hogy voltak olyan aggályok az ő részéről is, hogy nem lesznek képesek ellenőrizni, hogy mi történik azokkal a szíriaiakkal, akik visszakerültek. Most aztán ő személyesen írt nekem egy e-mailt, hogy mostanra a helyzet világos és megnyugtatóan zárult. Tehát azok a szíriaiak, akik visszatértek Törökországba, jól vannak. Tudjuk róluk, hogy van 53 olyan személy, akik önkéntesen törtek, tértek vissza, 44-en egy ilyen ideiglenes státuszt kaptak, és 9-en pedig visszatértek Szíriába. nem kérték az ideiglenes védelmet sem. Erről egyelőre ennyit tudok elmondani. Ez a források, hogy ezeket nem jól tudjuk elkölteni. ott van a tolmácsolás kérdése, és így tovább. Láttuk már az idők során azt, hogy milyen módosításokra került sor az EASA jelentései kapcsán is. Tehát ők most már közvetlenül is foglalkoztatnak tolmácsokat, pont azért, amit ön mondott, tehát ez így, ilyen formában történik most, és ezen felül helyi szinten is találnak munkatársakat, akik segítenek a regisztráció során. Tehát mindannyian tapasztalunk, a tapasztalatokból próbálunk tanulni. Persze nem olyan egyszerű a piacról hirtelen menekültügyi szakembereket találni, tehát ez azt hiszem, hogy egy nehéz pont, és ezzel kapcsolatban kérjük is a tagállamokat, hogy segítsenek, hogy minél gyorsabban le tudjuk folytatni a menekült ügyi eljárásokat. Ezen felül általános emberi jogi kérdések. Erre is történt utalás. és biztosítani szeretnék mindenkit afelől, hogy az Európai Bizottság nagyon is komolyan veszi mindezt, és amit minden bizonyal önök is tudnak, az az, hogy a török hatóságokkal is rendszeresen megem, tehát beszélünk ezekről a kérdésekről, természetesen a civil szervezetekkel is, és nem is gondoltam volna, hogy mindez majd a bővítésről szóló jelentésben is megjelenik. Ezen kívül mindig is felmerül az a kérdés, akár újságírókkal találkozunk, akár másokkal, akiket érdekel ez a kérdés, hogy mi van akkor, ha mégsem működik a rendszer, akármilyen oknál fogva. Nos, hát én arra próbálok most összpontosítani, hogy a lehető legtöbbet tegyük meg most ezen körülmények között, hiszen most ezt a megállapodást kell megvalósítanunk. Nem akarok spekulálni azzal kapcsolatban, hogy mire kellene fókuszálnunk. Ez az én feladatom, ezt kell működőképessé tennem. És aztán felmerül az a kérdés is, hogy milyen nemzetiségű személyekről beszélt ön a általános elvek alapján azt tudom elmondani, hogy az afrikai kontinensről érkező személyek jöttnek Líbián keresztül, és próbálnak Európába a földközi tenger közepén átjutni, Olaszország felé. Tavaly még azért voltak szíriaiak is, akik Líbia felől érkeztek Olaszország felé, de ez viszont csökkenőben van. Nem mondhatom, hogy zéróra csökken, de azért tényleg jelentősen csökken. Most az, hogy hová terelődnek át ezek az útvonalak, természetesen mindenki megpróbál más úton bejutni, de ott van például a bolgár határon kialakult helyzet, nagyon kis mennyiségű, nagyon sok, nagyon kevesen jönnek onnan, Ez egész egyszerűen ténykérdés. A görög hatóságok, ez egy nagyon is érthető kérdés, vannak aggályok a görögországi helyzettel kapcsolatban. Az észak-görögországi területtel kapcsolatban, tehát a szárazföldi részre gondolok. Itt fontos azt megemlítenünk, hogy a DG Eco-tól mm, a kollégák különböző segélyszervezeteken keresztül további segélyeket tettek, vagy biztosítottak, hogy téliesíteni lehessen az épületeket Görögországban, és ezt a DG Home-on keresztül tudjuk intézni. Vagyis megpróbálunk mindenkit a lehető legjobb helyzetbe hozni, ami pedig a túl népesedést illeti, vagy a zsúfoltságot illeti, a probléma az most inkább a szigeteken jelentkezik, és nem a szárazföldi területeken. Tehát erre próbálunk odafigyelni. És itt most le is zárnám a mai felszólalásomat, hogyha bármi kimaradt volna, akkor ezt majd még említsék meg. Köszönöm szépen, vannak itt más kérdések is. Az elszó attól függ, hogy a tagállamok mit tesznek, tehát nem feltétlenül ez az a pont, ahol a dolgok megakadnak, de figyelembe kell venni mindezt az új menedékügyi ügynökség szempontjából is. Ott vannak ugyan szakértők, de hát ugye itt azért az idő is fontos faktor. Ami a tagállamokat illeti, amelyek még nem vettek részt a relokációs döntésekbe, Ausztria most éppen felfüggesztette ezt az együttműködést. Természetesen Magyarország nem fogadott el egyetlen egy menekültet sem, Lengyelország szintén nem április óta, És hát ez majd meglátjuk, hogy mit tud, milyen lépéseket tudunk tenni a szerződés értelmében. A magyar helyzetet nem szeretném kommentálni, amennyiben megegy, megengedik. Azután nézzük most a Dublini helyzetet és a görögországi transfereket. Csak emlékeztetőképpen itt most egy öt éves rendszerről beszélünk. Ezt a helyzetet fenn, nem, fenntarthatatlan volt az új rendszerrel kapcsolatos tárgyalásoktól függ minden. fontos lenne azt is, hogy, az is, hogy vissza tudjunk térni egy rendesen működő senkeni rendszerhez. Természetesen figyelembe kell venni a görögországi helyzetet, és azt, hogy hogyan alakul, hogyan fejlődik tovább mindez. Köszönöm szépen. Tudom, hogy szá- önöknek nem a lehető legkellemesebb feladat az, amikor ide látogathatnak. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy Először is pozitívan szeretném azt értékelni, hogy rendkívül fontos az, hogy kapcsolatot tartsunk fel önökkel, és ezt még tudjunk cserélni, mert rendkívül problémás kérdésről beszélünk. Az, európai, az Európa-Törökország megállapodás szerintünk nagyon problematikus, és amennyiben ezt önök sikerként élik meg, nos hát ez azért politikai és emberi jogi szempontból elképesztő szerintünk. Ez egy olyan politikai helyzet, amelyben a lehető legjobbat kell kihoznunk belőle, de tudjuk, hogy ez egy nagyon nehéz probléma. Szeretnénk fenntartani ezt a kontaktust önökkel, mert enélkül nem is tudjuk meglépni mindezt. Tehát ezért fontos mindez, és talán gyakrabban kellene találkoznunk, mert rengeteg kérdés merül fel, emberi jogi szempontból, más stratégiai kérdések is, és Noha az egyes tagállamok különböző állásponton vannak, természetes azért, természetesen azért az mégsem kérdéses, hogy Görögország milyen változásokon megy keresztül, és hát erről ugye mi is azért értesültünk. Persze értem, hogy önöknek nagyon nehéz idejönni, de lehet, hogy jobb lenne, hogyha többször tudnánk találkozni, mert eh, ebben az esetben azért mégiscsak eh, egyfajta rendszerességet tudunk biztosítani az emberi jogi témákról is eszmét tudunk cserélni. Próbáljuk meg ezt megvalósítani, mert eh, ezzel egyszerűbb lenne a helyzete önöknek is, és talán nekünk is. Itt a parlamenti ellenőrzési jogunkat próbáljuk érvényesítetni, és ahogy a Gomes asszony is elmondta, elképzelhető, hogy egy másik delegációs utazást is Egyiptomba szervezünk, majd nem sokára. Úgyhogy még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltak a kollégák, és nagyon röviden, összefogottan tudtak fogalmazni. Köszönöm szépen mindkettőjüknek és a kollégáknak is. Tisztelt kollégák, van egy napirendi pontunk, amely kapcsolódik ehhez, ez pedig a közös európai menekültügyi rendszerről szóló eredményjelentés, és nem tudom, hogy gyorsan le tudjuk-e bonyolítani ezt a napirendi pontot. Exchange of views. So we move on to this related tehát átérünk erre a kapcsolódó pontra. A közös európai menekültügyi rendszerre vonatkozik. Itt van a szlovák elnökség, hogy röviden tájékoztasson bennünket. Köszöntöm ma itt a pódiumon. Tájékoztasson bennünket a múlt heti BÜ tanácsról, a menekültügyi rendszer reformja kapcsán. Szeretném Simonák úrat megkérni, hogy röviden, sajnos ezt röviden kell megtennie, tájékoztasson bennünket. Nem tudunk sajnos erről egy hosszabb vitát tartani, de legalább elkezdjük most, és ha vannak további kérdések, akkor egy későbbi alkalommal még napirendre tűzzük ezt a pontot. Tehát kérem, hogy röviden tájékoztasson bennünket, ha lehet 5 percben. Oh, yeah, okay. Please go ahead, Mr. Seminar. Parancsoljon Szimonák úr, most a BIUT tanácsról kapunk tájékoztatást. Köszönöm, elnök úr, valóban megpróbálok a lehető legrövidebben tájékoztatást nyújtani, mm, röviden, de informatívan. Tudják, hogy a bizottság egy e, jogalkotási javaslatokat tartalmazott csomagot terjesztett elő két lépésben, ha mondhatom így, áprilisban és júliusban, de az elnökség ezen javaslatokat e, úgy értékeli, hogy szorosan összefüggő javaslatokról van szó, amelyek éppen ezért egy csomagot alkotnak. Az elnökség úgy döntött, hogy a tanácsban foglalkozik ezzel az ügyjel. Egy három irányú eljárást követve az első az első útja ennek a Eurodac és um, a menekültügyi um, ügynökség megreformálása. Az elnökség úgy tervezi, hogy um, a mandátuma alatt uh, végigviszi ezt az ügyet, és egy uh, tanácsi álláspontot alakít ki ebben a két uh, témában. Ezzel párhuzamosan ez a szándékunk, hogy folytatjuk az eszmecserét a Dublini rendelet felülvizsgálatának tervezetéről is, valamint a egyéb javaslatokról is. Ez lenne egy második, egy második vonal, hiszen láthatjuk, hogy számos közös koncepció húzódik meg ezekben a javaslatokban, éppen ezért ezeket közösen érdemes megvitatnunk. Az egésznek egyfajta al részeként tekintjük ezt, és véleményünk szerint a harmadik része ennek a csomagnak a, az áttelepítési javaslat átdolgozása. Az elnökséget a tekintetben a BIU tanács támogatta a csütörtöki ülésén, és most szeretném röviden tájékoztatni önöket az iránymutatásokról, amelyeket kaptunk. A Jurodak esetében a függőben nevű kérdések egy részét megvitattuk a delegációkkal, és széleskörű támogatásunkról biztosítottak a delegációk, ami a célokat illeti illetve azt, hogy a rendészeti hozzáférést bővítsük a jurodákhoz. Több tagállam támogat egy egyszerűsített, szélesített hozzáférést a jurodákban tárolt adatokhoz. A menekültügyi ügynökség témájában általában a tagállamok örömmel fogadták a javaslat célját, valamint azt is, hogy megerősítsük az EASZO, aminek menekültügyi támogatási hivatal jelenlegi szerepét. Az egyik kérdés, amit szintén megvitattunk, ez a monitorozási és értékelési mechanizmus. Egyes tagállamok azt javasolták, hogy túl sok erőforrást igényel ez a mechanizmus, és aláássa a tagállamok közti bizalmat. Az elnökség reméli, hogy a kapott iránymutatásokból egy tanácsi álláspontot tudunk kialakítani az év végéig. Ami a Dublini rendeletet illeti, a tanácsban az első technikai vizsgálatot lezártuk, a delegációk többsége egyetért azzal, hogy a jelenlegi Dublini szabályokat meg kell reformálni, és támogatják a javaslat fő célkitűzéseit. Vagyis azt, hogy gyorsabb és hatékonyabb legyen aznak megállapítása, hogy mely tagállam illetékes a menekült menedékjogi kérelmek elbírálásáért. Ami pedig a korrekciós mechanizmusokat illeti, ez egy új elemként került a javaslatba. Az elnökség vizsgálja azt, hogy hogyan lehetne konstruktív eszmecserét tartani erről a tanácsban, ami pedig a menekültügyi rendeletet illeti, valamint a kvalifikációs javaslatot. Ennek a technikai vizsgálata folyik még a tanácsban, hogy miért eh, nem állunk jobban ezzel az anyaggal, miért nem vagyunk eh, előbbre, mint eh, úgy, mint a többi anyaggal, egészen egyszerűen azért, mert júliusban érkezett a javaslat, és a tagállamoknak időre volt szükségük, hogy ezen rendkívül komplex és fontos javaslatokat alaposan tanulmányozzák. Az uniós áttelepítési mechanizmus esetében a tanács tartott erről egy vitát, a miniszterek általában véve a javaslat célkitűzéseit örömmel fogadták, és hangsúlyozták, hogy az áttelepítés koncepciója fontos a migrációs áramlatok javítása szempontjából. Elég összetett volt a vita, és az elnökség regisztrálta a különböző nézeteket, és bízunk abban, hogy ez alapján folytatjuk majd megfelelően a munkát erről konstruktív módon. Itt lezárnám és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Gondolom, hogy ez a következtetések összefoglalása, de szeretném megkérdezni, hogy valakinek van egy konkrét kérdése. Sophie Intfeld következik. Egy elég általános kérdésem volna. Először is köszönöm szépen a tájékoztatást, a friss információt. Ugye 28 tagállam nevében eh, szól hozzánk, ami nyilván nem egyszerű, de meglep, hogy eh, úgy tűnik, mennyire nem tekintik mindezt sürgősnek, hiszen más területek eh, kapcsán, például a biztonsági intézkedések, vagy akár a törökország nyilatkozat, a vízum liberalizáció, mindenki azonnal megállapodik a gyorsított eljárásban, a sürgősségi eljárásban, és a szokványos eljárásokat átugorják. Úgy tűnik, hogy számomra ez elég sürgős, itt egy eléggé akut problémával állunk szemben, van, aki ezt válságnak nevezi, ha pedig ez válság, akkor nem kellene talán gyorsabban reagálnunk? úgy gondolom, hogy a tanács tehetne azért egy ennél nagyobb erőfeszítést. Szeretném jobban megérteni, hogy a tanács hirtelen miért nem tekinti ezt már válságnak. Ez egy elég egyértelmű kérdés. Holmeyer asszony. Ja, eine Ergänzung zu kiegészítésként Szofi által mondottakhoz, az a benyomásom, hogy a tanácsban Bizonyos kérdéseket illetően az értés elég nagy, mint például a Dublin, vagy a resettlement, vagy más dolgok esetében láttam, hogy az elnökség dolga csak megnehezül, és a munkát ez nem teszi egyszerűbbé. Egy konkrét kérdésem lenne. A resettlement tárgyában egy ideje már vételzünk a vízumkódex témájáról, és úgy értettem, hogy a tagállamok a humanitárius vízumot nem tekintik a vízumkódex részének, hanem a resettlement dossziéban akarják ezt látni. El tudják képzelni, hogy a humanitárius vízum témáját felveszik ebbe a resettlement dossziéba, és így előre tudunk lépni ebben az ügyben, hiszen ez egy ugalmasabb lehetőség, mint kizárólag a resettlement eszközével élni. Ez egyfajta variánsa lenne annak a humanitárius vízum, és aztán a második oldalon létrejött a resettlement skin Malin Björk, please. Malin Björk. Köszönöm szépen. Röviden, én vagyok az áttelepítési javaslat témájában a parlament előadója. Röviden tájékoztatott, szeretnék egy kicsit többet tudni arról, hogy megvitatták-e azt, hogy a tagállamok hogyan támogatják a nemzeti programok javítását, a nemzeti programok kialakítását, illetve hogyan lehetne a számokat növelni az áttelepítés témájában, hiszen ez két olyan kérdés, amely esetében több fél részéről kaptam visszajelzést, és szeretném tudni, hogy egy időkeretről beszéltek-e. Köszönöm szépen, Ana Gomes. Tisztában volt azzal, hogy a Dublini rendelet átdolgozásáról szakértők beszéltek erről, és ezt a a kényszerítő intézkedések, illetve az elrettentő intézkedésekre építették, holott az együttműködésre, illetve a védelemre kellene helyeznünk a hangsúlyt. A tanács úgy gondolta, hogy az ideiglenes menekültügyi rendszer amely ugye visszanyúlik az 1991-es koszovói helyzethez. A tanács megvitatta-e valaha azt, hogy esetleg megfontolja, hogyan lehetne a menedékkérők számára biztonságos útvonalakat biztosítani, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy okmányok nélkül jogellenes módon kérjenek menekült, menedékjogot. És a tanács megvitatta ezt, hogy milyen vonatkozásai lehetnek annak, hogy több ezren az Európai Unióban az alapvető jogaikat sem tudják gyakorolni menedékkérőként ilyen körülmények között. Köszönöm szépen, végül Barbara Spinelli. Jó, na, van egy kiegészítő kérdésem a Sophie Infeld által mondottakhoz, a tanács vonakodását illetően, hogy belső hogy mennyire vészhelyzet, mennyire sürgős az olyan helyzet megoldása. Amit kérdezni szeretnék, hogy vajon ez a vonakodás, amiről Intfeld kolléga szólt, nem köszönhető -e annak a ténynek is, hogy a tanácsban most már van egyfajta alcsoport, országok alcsoportja, amelyek mélységesen ellenzik azt a menedékpolitikát, amely a szolidaritás normáin alapul a tagállamok között, és ellenzik a relocation intézkedéseket. Amikor alcsoportról beszélek, akkor nyilvánvalóan a visegrádi csoportra utalok, értem én, hogy ugye az ön országa is része ezeknek. Ön itt most előttünk elnökként szól a tanács soros elnöksége képviseletében, de nyilvánvalóan ön egyben országának képviselője is, azaz a Visegrádi csoport egyik tagja. Köszönöm. Megpróbálok röviden válaszolni. Remélem, hogy minden kérdésre választ tudok majd adni. Az, hogy mennyire látjuk sürgősnek a helyzetet. Arról mindenképpen szerettem volna mindenkit biztosítani, hogy a jelenlegi elnökségnek nincsenek, nincsen ennél nagyobb prioritása, akár ö, idő szempontból sem mint ennek az intézkedés csomagnak az elfogadtatása. Én meg vagyok győződve erről, és szeretnék arra is utalni, hogy hogyan is kívánjuk prioritizálni ezt a fájlt. Egyetértek azzal, hogy bizonyos területeken talán gyorsabban kellene lépnünk. Minden esetre az biztos, hogy az nem jó megoldás, hogyha nem elemezzük a helyzetet kellőképpen. Ugyanakkor nem gondolom, hogy itt a válsághelyzetről alkotott képünk hiányos lenne, vagy hogy nem kezelnék eléggé sürgősként ezt az ügyet. Az, hogy mennyire egységes vagy nem egységes a tanácsi álláspont, az megint más kérdés. Persze, hogy nincsen egységes álláspont. Nagyon messze vagyunk a konszenzustól, nagyon sok kérdésben. Tehát a mi elnökségünknek ez az egyik legfontosabb kihívása, hogy hogyan tudunk egy egységes álláspontot kialakítani. Ami a humanitárius vízumokat illeti, Nos, hát valóban arra van szükség, hogy az új javaslatcsomagba hogyan tudjuk beépíteni ezt a lehetőséget is. Még nagyon korai fázisban vagyunk, azzal kapcsolatban, hogy erről most be tudjak számolni. A áttelepítéssel kapcsolatban a nemzeti rendszerek tekintetében a tanács nem foglalt állást, nem is folytatott vitát ezekről, és arról sem, hogy milyen számokat tartalmaznak ezek az egyes nemzeti tervek. Minden esetre egy keretben gondolkodunk, Számunkra egyelőre ez a legfontosabb. Ami a Dublin felülvizsgálatát illeti. Itt az együttműködés terén ugye szakértőkre van szükségünk, az Európai Parlamenttel is együtt kell működnünk, nagyon érdekes tanulmányok jelentek meg az Európai Parlament részéről is, és azt tudom mondani, hogy bizony ezekre igenis is odafigyelünk, méghozzá olyan mértékben, ahogyan azok azt igénylik. Ideiglenes védelem, és ezen a területen mit tettünk. Nos, hát ezt még nem, az, nem beszéltük meg, és nem is alkalmaztuk, egész egyszerűen azért, mert a bizottság még ezt nem tette le az asztalra. Sem tavaly, sem idén. Éppen ezért a tanács nincsen olyan helyzetben, hogy erről tudjon eszmét cserélni. De az is igaz, hogy a tanács nem kívánta saját kezdeményezéséből sem beindítani ezt a mechanizmust. Nézzük a visegrádiak kérdését, és az, egy, és az esetleges okokat az első válaszra szeretnék visszatérni, amit már elmondtam. Nem hiszem, hogy itt is ne látnák azt, hogy milyen válsághelyzetben vagyunk, hiszen én részben ugye a tanács képviseletében vagyok itt, de azért hazámat is képviselem, nem nekem kell azt értékelnem, hogy a szlovák elnökség hogyan véletkedik erről. Az nagyon fontos azonban, hogy az unió közjavánál ne tegyük előrébb valóvá a szlovák véleményt, vagy álláspontot. Én azt gondolom, hogy nem csak a saját szempontjainkat kell figyelembe vegyük. Sophie? Nagyon örülök ennek az őszinte válasznak, csak annyit szerettem volna elmondani, hogy tényleg nagyon nehéz lehet, de itt a házban sem könnyű megállapodásra jutni, hiszen azért mindannyian nehéz helyzetben vagyunk, de mégis minden frakció egy olyan ütemterven belül dolgozik, amelynek köszönhetően a tavasz elejére valamit le tudunk tenni az asztalra. Hogyha a szlovák elnökség egy kicsikét fel tudná gyorsítani a dolgokat, és megpróbálna valamilyen eredményt kicsikarni, akkor mi is meg tudnánk kezdeni a tárgyalásokat, és esetleg a tavasz vagy a nyárra már eredményt tudnánk felmutatni. Igen, ez talán hasznos volt. Köszönjük, Sophie! Voltak persze politikai természetű megjegyzések is, és természetesen nagyra becsüljük az önök politikai munkáját is, de hát ugye a politika útjai kifürgészhetetlenek, és ez egy nehéz terület. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, más egyéb kérdések nincsenek, akkor október 20-án találkozunk 9 órakor. Köszönöm szépen.